gut, gut, gut. Guten Morgen, liebe... Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Elkezdjük a bizottsági ülést. Időnk meglehetősen szűkös, úgyhogy megpróbálunk tempósan haladni. El kéne fogadnunk a napi rendünket, és már is van benne egy kis módosítás, legalábbis egy javaslat erre. Tudják talán, hogy Lewandowski biztos úr fél tízkor érkezik körünkbe, fél tíz körül, így mondta, és vele a felülvizsgálati anyagról fogunk tárgyalni. Az abban foglaltakról. Ezért azt javaslom, hogy egy kicsit módosítsuk a napirendünket annyiban, hogy az ötös napi rendi pontot tűzzük már is napirendre, a hármas előtt, azért, hogy Salvador bevezethesse saját vitaanyagát, hogy aztán majd a biztos úrral folytatott egyeztetés során már tudjuk, hogy Salvador mit is mondott. És akkor gyakorlatilag a hármas napi rendi pont összeolvad majd a négyessel, tehát egy kalap alatt tárgyaljuk meg őket. Tegnap a, az Egyeztető Bizottság ülésen már hallhattuk, hogy egyes kollégák a felülvizsgálati dokumentum egyes pontjaival kapcsolatban szeretnének megszólalni. Most pont ezek a kollégák ugye még nincsenek itt, de szerintem jönnek majd, és akkor a biztossal a két témát közösen megbeszéljük. Egyetértenek a kollégák tehát azzal, hogy 1, 2, 5, majd 3, 4 együtt legyen a sorrend. Nem látok ellenvetést, úgyhogy akkor ezt eldöntöttük. Az elnök közleményei között nincs semmi különösebb bejelenteni valóm, csak annyi, annyi, hogy a mai ülést sugározzák az interneten, ezt tudja mindenki tehát. A második bejelentő valón pedig az, hogy a koordinátorok ülésén egy munkatervet kezdtünk el kidolgozni jövő évre vonatkozóan, sőt ez el is készült, és hogyha a horizontális témákat megvitattuk, akkor rátérünk majd az ágazati témákra is, és az ezekről szóló vitára mezőgazdaság, kohéziós politika és szolidaritás lesznek a fő témák, aztán pedig a többi politikai terület, az Európa 2020-as stratégia, annak támogatása, költségvetési eszközökkel, és egy kicsit jobban lebontottuk ezt, hogy konkrétan mi tartozik ide, a TEN hálózat, az energia, ellátás, biztonság, a kutatás, innováció, és nyilván a külügyi politika is nagyon fontos fejezet lesz, valamint nem szabad elfelejtenünk, hogy az európai polgársággal kapcsolatos témák és a, az intézményi kiadások ügyét is meg kell vitatnunk. Nyilván erről az utóbbiról nem fogunk három és fél órán keresztül egy külön ülésen tárgyalni, de elfelejtenünk sem szabad. Tárgyaltunk a koordinátorokkal a meghallgatásokról, talán minden kollégának ott van az asztalán a meghallgatások struktúrája. Még nincsen mindegyiknek címe azért, mert tegnap este, amikor próbáltuk az utolsó simításokat elvégezni, akkor még mindig nem tudtunk mindent biztosan. Tehát először is csak a struktúrát írtuk le, a meghallgatások sorrendjét. A titkárság nagyon alaposan előkészítette, az egyes frakciók gondolatait felvetette, felvette a kérdések listájára, és el is küldtük a meghívókat, egyesek lemondták azt, az meghallgatásokon való részvételt mások elfogadták. Jövő héten, jövő utáni héten lesz teljesen végleges az, hogy ki, mikor, miről jön majd hozzánk. Harmadik bejelenteni valóm, és egyben utolsó, hogy a koordinátorok ülésén megegyeztünk, hogy ami a címet illeti, nem fogunk most nagy filológiai vitába bocsátkozni, mert általában fölösleges vitákhoz vezet az ilyesmi, amikor szavakról elkezdünk itt vitázni. Ezért azt javasoljuk, hogy, hogy az előadó javaslatát fogadjuk el. Valamennyi frakciótól azt kérjük, hogy ezt fogadja, vagy ehelyett egy konkrét javaslattal éljen. Az előadó ezeket megnézi, és ezek után újabb javaslatot tesz, és utána pedig a koordinátorok ülésén ezt a esetlegesen módosított javaslatot véglegesítjük. Az lenne a legegyszerűbb, hogyha rövid címet tudnánk adni a meghallgatásoknak. Kérem ezért az előadót, hogy ne minden frakciókból jövő ötletet fogadjon be, mert akkor hatsoros címünk lesz, az megint csak nem lenne bölcs. Legyen bátor és törekedjen tömörségre. Még valami. A nemzeti parlamentekkel ugyebár együtt akarunk működni. A nemzeti parlamentekkel való közgyűlésnek szerintem nem sok értelme van, mert mindenki akkor elmond valamit, és aztán végezülésnek. Nincs igazi érdemi vitára idő. Ezért arra gondoltunk, hogy azon nemzeti parlamentek képviselői, akik hajlandóak eljönni Brüsszelbe vagy Strasbourgba eljönni, azokat egyenként hívnánk meg, ugye tíz lengyel kolléga már volt is ilyen ülésen, mert ha csak egy-két parlament képviselő jönnek, az sokkal hatékonyabb, mint hogyha mind a 27 tagállamból jönnek ketten és mondanak két mondatot. Tehát ez lenne a terv, a javaslat, de Ezügyben majd még írok egy levelet. az egyes nemzeti parlamentek európai ügyekért felelős bizottságainak, hogy érezzék, hogy közvetlenül meghívtuk őket, és hogyha személyesen nem is akarnak eljönni Brüsszelbe egy egyeztetésre, akkor is reagáljanak valamilyen módon, a mi problémáink ügyeiben szólaljanak meg érezzék, hogy fontosnak tartjuk őket. Most pedig akkor az előrehozott ötös napi rendi ponttal kezdjük a vitát. James, akarsz valamit mondani? Igen, két rövid megjegyzésem lenne. A bizottsági munkaidő tervében hol és mikor fogunk a pénzügyi tervről vitázni. A Költségvetési Bizottságnak ez fontos, hogy tudja, mert Lewandowski biztos úr javaslatai tükrében erről szót kéne ejteni a tíz éves perspektíváról. Nagyon nehéz az érdemi dolgokról és a számokról beszélni, hogyha nem kezdjük el ezt időben. Jó lenne, hogyha az előadó ebben a témában is írna egy vitaanyagot, és ennek a megvitatására minden hamarabb sor kerülne. Ami a meghallgatásokat illeti, mindannyian az EU 2020-ról beszélünk, ugyanakkor egyfajta vákumot érzünk, és valóban jó, hogy mit gondolnak, hogy megtudjuk, hogy mit gondolnak a kormányok és a harmadik ország, harmadik világ országai erről, és nyilvánvaló az ő véleményük befolyásolhatja azt, hogy mi hogyan látjuk magunkat, tehát jó lenne egy külügyi, vagy hát egy külső képet is alkotni. Tegnap a globális kormány, gazdasági kormányzásról már ö, volt szó egy anyagról. Igen, nagyon sok ötletet kapunk, és a titkárság meg is próbálja ezeknek megtalálni a helyét, és olyanokat is meghívni, akik nem a mainstreambe tartozó gondolkodók, de ami a, az időtartamról szóló vitát illeti, ugye a 2010-es munkatervünkben két héttel ezelőtt ö, megállapítottuk, hogy a pénzügyi tervről pont Szent Miklós napján 6-án lesz szó, és Salvador ekkor adja majd elő a témáját, kicsomagolja szépen a zsákjából a magyarót, diót és tehát konkrétan a válaszom hatodikán. Akkor térjünk rá most az ötödik, immár hármassá vált napirendi pontunkra. Megkapta mindenki Salvador vitanyagát, papíron is, ha jól tudom, ott van az asztalokon, és ezt nyilván majd elektronikus formában, e-mailen is megkapják a kollégák. Salvador bevezeti a témát. Parancsolj, Salvador! Gracias, eh, Presidenta. Una breve reflexión sobre... Köszönöm szépen, elnök asszony. A címről szeretnék röviden elgondolkozni az előadó azt szeretné, hogyha lehető legrövidebb címe lenne ennek a jelentésnek. Sajnos azonban konszenzusra kell jutni a többi politikai frakcióval. És az egyetlen dolog, ami garantáltok, az az, hogy három sornál több nem lesz a cím. De hogy hány szóból fog állni, nos, ezzel kapcsolatban nem vagyok teljesen biztos, bármi is legyen, szeretném, hogy egy egyszerű mondat lenne. Az a dokumentum, amelyet most bemutatok, annak technikai, szakmai jellegzetességei is vannak, de minden esetre kihat az európai költségvetési folyamatra. Tegnap az egyeztetés során Lemassur elnök megemlítette azt a tényt, hogy a végrehajtott költségvetések 50 milliárd euró lenne, ez óriási. Egy harmada az éves költségvetésnek. Ez azt jelenti, hogy a közvetési végrehajtási kérdések különösen nagy fontossággal bírnak. Van az éves költségvetés, amelyet megfelelően kell végrehajtani. Ez a helyzet jelentősen kihathat a szerződés 317. cikke arról szól, hogy végre kell hajtani a költségvetést, az Európai Bizottság kell ezt tegye a jó pénzügyi gazdálkodás elvei alapján. Hogyha nem hajtják jól a költségvetést, és visszatér a tagállamokba, akkor az pénzügyi szempontból és politikai szempontból nem teszi lehetővé, hogy az Európai Parlament által meghatározott célkitűzéseket végrehajtsák. Ez az egyik legfontosabb elem, amelyel foglalkozott a Kötvetési Szakbizottság, Kötvetés Ellenőrzési Szakbizottság, a bizottsággal és a tanácssal, a SURRE külön bizottság is erre kell figyeljem. Ez a dokumentum, hadd mondjam el rögtön, nos, köszönöm szépen a titkárság dolgát, egy problémával küzd az egyszerűsítésre vonatkozó résznél továbbra is várunk egy közleményt az Európai Bizottság részéről. Ez a közlemény még nem jelent meg. Reméljük, hogy novemberben megtörténik. A titkárosság információi alapján ez a közlemény csak december elején lesz hozzáférhető. Amint a bizottság átadja, hogy hogyan látja. Az, egység, az egyszerűsítést akkor az elgondolkozás szolgáló gondolati beszéd dokumentumban ez tükröződik. Tehát jó pénzügyi gazdálkodás kell, és minőségiek legyenek a kiadások. Az egyszerűsítést akkor fogjuk vizsgálni, amikor ezt a dokumentumot megkaptunk. Ami az a második és harmadik oldalt illeti, ott találhatóak azok az elvek, amelyeket alap, amelyek alapján a közvetés végrehajtják. Hatékonyság, hatásosság és gazdaságosság. A a számvevőszék szerepe is fontos itt, gondolom ez világosan megjelenik, és szintén kiemelik a végrehajtási intézkedéseket. Tehát három lehetőség van a pénzügyi rendeletben. Van a központosított kezelés, gazdálkodás, a megosztott gazdálkodás és a közös gazdálkodás. A központosított gazdálkodás amelyet a bizottság végez, és amely az Európai Beruházási Bankra vonatkozik például. lehetővé teszi, hogy az európai intézmények maguk gazdálkodjanak, és ezután ezt ellenőrzi a számbevőszék. ez ö, nem a ö, közös gazdálkodás. Itt található a közösségi kiadások több mint 80%-a ebben a kategóriában, és ezteket a tagállamok hagyják végre. A ö, közös gazdálkodás ö, keretében ö, közgazdasággal kapcsolatban a bizottság véleménye megosztott. Itt ö, a ö, tagállamok ö, kezében van a döntés. Ő kell végrehajtsák a költségvetés, amely részét, és figyelemmel kíséri ezt nagyon közelről az Európai Bizottság. Oda kell figyelni, hogy a az integrált gazdálkodás és ellenőrzés megvalósuljon, így sikerül a DAST elérni. Ez az Európai Parlament kérése volt, nem lehetett elérni mindent, amint, amit akartunk. A kohézós politikára koncentráltunk, és a mezőgazdasági politikára. Itt 31 százalék jelent problémát. Főleg a közvetési teljesítéskor és az ellenőrzéskor, amelyet a számvevőszék végez. Vannak még hibák a végrehajtás során. És utána kritika fogalmazódik meg a tagállamok tevékenységével szemben integrált gazdaság és el, gazdálkodás és ellenőrzés volt az utóbbi időben, és ezzel jelentősen sikerült a hiba százalékot csökkenteni, melyre utalt is a számbevőszék. A mezőgazdaság területén, tehát kezdeményezések jól működtek, még a kohéziós és strukturális politikák esetében továbbra is szoros monitorozásra van szükség az Európai Bizottság részéről. És e, itt van e, a közös gazdálkodás, e, amely a nemzetközi szervezetekre e, van, mint például az ENSZ. Itt a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság fontos szerepet játszik. Sohasem volt sohasem sikerült a bizottsággal megállapodni. Módosítókat mutattunk be a közvetési eljárás során, hogy jobban lehessen ellenőrizni az illető pénzösszegeket, amit amiket az EU a nemzetközi szervezeteknek szám. Sajnos elveszítjük a nyomát eme összegeknek. Nem látjuk, hogyan gazdálkodnak. Néha megbízható szervezetekről van szó, például az ENSZ-ről, de az egyik fontos mandátumot nem sikerült teljesítenünk. Azaz száz százalékig felelősei legyünk a közösségi költségvetéssel való gazdálkodásnak. A további probléma az átláthatóság hiánya eme összegeknél, amelyek nemzetközi szervezetekhez kerülnek. Világosan kiderült a költségvetési viták során, hogy a rálátásunk nem megfelelő. Nos, elnök asszony, nem, mindez igen fontos, amikor a következő pénzügyi tervet dolgozzuk ki. Mint ahogy elmondtam, az egyszerűsítés esetében, amikor a bizottság átadta a közleményét, tovább tudunk lépni. Nem csak arról van szó, hogy hozzáadott értéket tudjunk adni az EU tevékenységének. Itt gondolok a közvéleményre is, amely különösen érzékeny arra, hogy az Európai Unió hogyan gazdálkodik. Ennek tudatában hatékonyabbak kell legyünk az ellenőrzés jobb kell legyen, és a ö, hiba arány kisebb az európai programoknál, gyakorlatilag nulla kell legyen ez arány. A finanszírozás egyre nehezebb, komoly költségvetési feszültségek vannak, és a végrehajtása és az ellenőrzése a költségvetésnek lehetővé teszi, hogy sikeresek legyünk, és hogy megtakarítást érjünk el, hogyha sikerül a közvetés végrehajtását javítani. Az egyszerűsítéssel kapcsolatban. Nos, ez rendkívül fontos kérdés. Minden képviselő európai régiót képvisel, és ezek a régiók európai összeget használnak fel kapcsolatba kerültek a közösségi programokkal, a közösségi alapokkal. Mindenki arra panaszkodik, hogy rendkívül nehéz betartani a szabályokat. A szabályok változnak esetenként, és ezzel nem eléggé világos, hogyan kell gazdálkodni a programokon belül. Így gyakran hibát követnek el. A végrehajtási szabályok változóak, és így az ellenőrzés is nehezebb, sőt előtte a gazdálkodás is a ö, szerény méretű kezdvezményezettek számára, amikor kis önkormányzatokról van szó, amelyek administratív kapacitása szerény. Az Európai Bizottság foglalkozik az ügyjel. Azt kívánja, hogy egy egyszerűsítési kampány induljon be, egyszerűsödjenek a végrehajtási szabályok a közösségi programok esetében. A szubszidiaritás elvének betartásával annak érdekében, hogy a tagállamok világosan lássák a végrehajtási szabályokat, és azokat be tudják tartani. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez kell legyen a jövőben követendő út. Nyilvánvaló, hogy egyre bonyolultabbak ezek a szabályok, ahelyett, hogy egyszerűsettek volna. Az Európai programok esetében, hiszen sok végső kedvezményezett van, aki nem meri vállalni a kockázatot. Tudja, hogy sokféleképpen lehet tévedni, és utána nehéz helyzetbe kerülni a bizottsággal szemben és a bizottság szolgálataival szemben, ami a gazdálkodást, a hatékonyságot és hatásosságot illeti. Nos, a dokumentum hatodik oldalán sok kérdést felteszünk, amelyről el kell gondolkozni a mai, illetve holnapi vitában a különböző eszközök erősítése és egyszerűsítése kell legyen a cél. Ez hoz hozzáadott értéket. Ezzel sikerül a világosan megfogalmazott és számszerűsített célokat elérni. A szabálytalanságokat csökkenteni kell. A szabályok egyszerűsítése azt is jelenti, hogy az ellenőrzés olcsóbb. Jobb ellenőrzés és hatékonyabb ellenőrzés szükséges. Végül pedig a pénzügyi gazdálkodás végső ellenőrzése a tagállamokkal egyetértésben kell történjék. Elnök asszony, ez a dokumentum gondolatébresztő, azt várjuk a bizottságtól, hogy értékelje, és ezzel lehet a dokumentumot fejleszteni. És így előrébb lehetünk az egyszerűsítés terén. Köszönöm, Salvador. utaljunk rá, ne felejtsük el, hogy még két további anyagunk is van, amivel még dolgoznunk kell. Ezt mindenki megkapta, ezeket megkapta mindenki. Az egyik a számbevőszék jelentése, amely a pénzügyi irányítás javításáról szól. A másik anyag pedig a saját kutató osztályunktól származik, egy kicsit összefoglalja a pénzügyi terv történetét, végrehajtását, jövőjét. Különös tekintettel a rugalmasság kérdésére. Ezekből jól látható, hogy milyen nyomás alatt van a jelenlegi pénzügyi terv, de hogy ez korábban sem volt másképp. Parancsoljon, kollega úr. Köszönöm szépen. Három kérdésem lenne az előadóhoz. Ugye itt vannak technikai jellegű függelékek, a 7.-8. oldalon számítások is találhatók, és a végrehajtás e pénzügyi időszakban 2007-8-9-ben két-két és fél százalékponttal gyengébb volt, mint az előző időszakban. 96-95 százalékos volt a végrehajtás, és az, az előző időszakban pedig 98 és fél százalék. Kérdés, hogy ez most jó vagy rossz dolog, ezt meg kéne vizsgálni. De ha megnézzük a saját időszakunk első éveit, és az előző időszak első három évét, akkor azt látjuk, hogy az előzőben 85-89 százalékos volt a végrehajtás, tehát ilyen tekintetben javultunk, de a végrehajtás tervezése viszont az utolsó időszakok összehasonlítás alapján viszont meg gyenge, tehát nem javultunk tovább. Az anyagból kiderül a nyolcadik oldalon, hogy melyek azok a sorok, ahol a végrehajtás különösen gyenge volt. Három ilyen fejezet van. A hármas, négyes ötös fejezetek területén jóval gyengébb a végrehajtás, mint az első két fejezet területén. Ez a rossz tervezés miatt van így, vagy más oka van? A harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy a kohéziós alapok 11%-os hiba arányáról szóló információ ö, szerintem nem fedi a valóságot, mert 2007-ben egy három szintű rendszert, auditungrendszert vezettek be, és a Digi Régió ezt csak egy szempontból vizsgálja, egy területen feltétlenül növekedett a hibák aránya, de növekedett a végrehajtás ideje is a háromszintű rendszer miatt. Szétkenődik a dolog több évre tehát. És szeretném hangsúlyozni, hogy a, az előadó által közölt adatok mögé ezt is oda kell látni, mert ha az ember olvassa a függeléket, akkor esetleg csak a felszínt látja, és nem tudja, hogy miért jobb vagy rosszabb valami, mi a hátsó ok. Köszönöm. Gyűjtjük a kérdéseket. Carvalho asszony. I just uh, uh, would like to draw your... Köszönöm uh, szépen, szeretném Köszönöm. felhívni a... Szeretném felhívni a figyelmet. Az innovációs programainak előadója voltam minden frakció támogatja, és novemberben 11-e mini plenárisan kerül szavazásra. Úgy gondolom, hogy a bizottság az egyszerűsítést az innovációval kapcsolatban és a kutatással kapcsolatban megteszi, mielőtt az egyszerűsítés minden programra kiterjedne. A jelentés az teljes ciklusát tekinti át a programoknak, a prioritásoktól kezdve az auditig és az, hogy a tagállamok hogyan vesznek részt a teljes ciklusban. Tehát egy, egy óriási terület. Hogyan kell értelmezni a ö, ö, különböző főigazgatóságokban a szabályokat. Tehát sok tennivaló van, hogy a programok könnyebben legyenek hozzáférhetőek. Hogyha a ö, a lényeg a végrehajtás a bizottság részéről, mert ez a program még csak a kezdet, és ez lesz nehéz. Nem lesz ö, könnyű egyszerűsíteni, hogyha sikeres a gyakorlat a bizottság részéről, ö, akkor ö, az egyszerűsítés ö, kiterjed más területekre is, a strukturális alapokra. Köszönöm. Ja, danke. Jöran. Köszönjük, Jöran. Köszönöm, elnök asszony. Két gondolatom merült föl. Nagyon sok izgalmas, érdekes adat van ebben a jelentésben, vitanyagban. Ezeket föl kell használni, de két kérdésem lenne mégis. Mindig kemény vitákat folytatunk az elkötelezettségekről és kifizetésekről. Miért van ez a probléma? Mert ugye elméletileg mindkét oldalnak száz százaléknak kéne lenni, meg kéne egyezni elméletileg a kötelezettségvállalásoknak és a kifizetéseknek. A, világ, a lehetséges legjobb világban ez így lenne, de nyilván ez gyakorlatban soha nincs így, de hogy miért nincs így, az érdekes kérdés. És Salvador ugye felkéri a bizottságot, hogy értékelje a megosztott irányítás értékét, de szerintem ennél még szélesebb körben kéne megvizsgálni a problémát. Mi az oka annak, hogy a végrehajtott kötelezettségvállalások mindig alacsonyabb szintűek, mint a tervezettek, és a kifizetések pedig aztán még alacsonyabbak, rövid és hosszú távon egyaránt. Ezt meg kéne vizsgálni. Ez mindig vitatéma, minden költségvetési évben felmerül, és mindig próbáljuk a kifizetéseket közelebb hozni a kötelezettségvállalásokhoz, és bizonyos értelemben sikereket is értünk el, de még mindig gond ez. Tehát szeretném ennek egy elméleti megvilágítását látni, hogy ez miért van így. Ez az egyik kérdésem, vagy felvetésem mert csak a végrehajtott programok esetében lehet egyáltalán eredményekről beszélni, meg ellenőrizhető eredményekről. Sőt, ha ugye eredményorientált költségvetésről beszélünk, ugye én megvizsgáltam nemrégiben egy szociális alapból támogatott projektet saját hazámban, egy számvevővel együtt, aki minden részletet ellenőrzött, a résztvevők számának meg kell egyeznie az ebédek számával. De senkit nem érdekelt a projekt eredménye, hogy javította valamit a helyzeten a projekt, hogy javulta az, a bevándorlók integrációja a munkaerőpje. Ezt senki nem kérdezte meg. Csak ezeket a formális dolgokat, hogy annyi ebédre adtak-e ki pénzt, ahány meghívott volt. Tehát, ha tényleg eredményorientáltságról beszélünk, akkor az ellenőrzésnek is eredményorientáltnak kéne lenni. A második gondolatom. A végrehajtás ciklus, a végrehajtási ciklussal is gond van. Ami James Ellis mondott, ugye, az MFF idejére is kiható probléma ez, mert hogyha amikor beindítottuk az új strukturális időszakot, akkor tudjuk, hogy az első évben semmi nem történik, hiszen mindenki még csak tervez, új szabályokat tanulja meg, új bürokratikus intézmények jönnek létre. Második évben valami elkezdődik, néhány program megfogalmazódik. A harmadik évben remélhetőleg, a negyedik évben már futnak a programok. És ez is egy gond, mert a hosszú távú tervezés 7 évőből három év elvész azzal, hogy mindig le kell állni, és újra kell kezdeni mindent és két-három évig tart az újraindítás. Ha nem is nulláig, de végül is nagyon visszaesnek dolgok. Tehát nagyon érdekes lenne megnézni azt, hogy a végrehajtási ciklus megvizsgálni, hogy mennyi a végrehajtás az első, második, harmadik, stb. évben. Mert ez így, ahogy most van, ez a hét év, ez nem hatékony elveszett évek vannak az elején mindig. Tehát valahogy átfedésekkel, áthozásokkal ö, meg kéne teremteni a folytonos költést, mert ezáltal egy csomó Európai Uniós pénz elvész, különösen a strukturális alapokban, de más területeken is. Tehát szeretném látni leírva a vizsgálat eredményét, hogy a végrehajtási ciklus hogyan hat ki a hatékonyságra, mert erről nem lehet nem vitázni. Amikor 5, 7 vagy 10 évről vitázunk, akkor ezt az alapvető kérdést meg kell vizsgálni. Szerintem az 5 éves időszak még rosszabb lenne, mert ha abból elvész 3 év, akkor még nagyobb a baj. Tehát a 7-es ennél, vagy a 10-es ennél ilyen szempontból jobb, de ezt meg kéne vizsgálni. Tehát szeretném látni grafikonon, hogy a hatékonyságot hogyan befolyásolja a tervezési időszakok hossza. Köszönöm, Jelen. Azt mondtad, hogy rövid leszel de az ígéretedet nem tartottad be. Erről majd még beszélünk. Üdvözöljük körünkben biztos urat. Ha megengedi biztos úr, még ezt a két-három felszólalót felszólítom, akik jelentkeztek még. Nagyon röviden, nagyon röviden, mondom, nagyon röviden. Jören nagyon rövid felszólalására, Jelma most nagyon röviden kíván reagálni tényleg rövid leszek. Minden elhangzott, amit el kellett mondani. Úgy gondolom, hogy a félidős értékelés ö, erre szolgál. És valóban ö, mindig felmerül az előző időszakról áthozott dolgok befejezésének problémája. A 2020-as program kapcsán is látni kell ezt, hogy vannak új zászlós hajók, úgymond, de ezeken régi ballasztot viszünk még mindig. És akkor nem lehet őket jól irányítani, hogyha hordozzuk a régi ballasztot. Tehát erről érdemes lenne az előadóval közösen leülnünk és beszélnünk, hogy, meg a bizottsággal is, hogy, hogy mit kérdezünk a bizottságtól ilyen ügyben, mit lehet tenni ezekkel a régi ballasztokkal, mielőtt új kreatív uh, ötleteket találunk ki, amelyekre mindenki büszki lehet és populáris lehet velük, csak éppen a hajó nem fog menni, mert ott vannak rajta a régi terhek. Alessandro Alvaro, nagyon röviden ugyancsak. Köszönöm, elnök asszony. Jörán Fenn felvetésé nagyon jónak tartom, fontosnak tartom én is azt, hogy a végrehajtás hatékonyságát kell vizsgálni, meg az eredményt valóban. És van hatása a végrehajtási ciklusnak a hatékonyságra, és konzekvens eljárásra van szükség. Nem lehet azt mondani, hogy valami elkerülhetetlen kötelező, hogyha látjuk, hogy bizonyos dolgok, mint ahogy Paltakorga is mondta, a hatékonyság a saját tervezésünk miatt sérül. James Ellis is utalt arra, hogy a civil szervezeteknél a hatékonyság vizsgálata nem volt kielégítő. Nem vagyunk konzekvensek, ezekben az ügyekben. Elis kolléga mondja, hogy a civil szervezeteknek szánt pénzekből egy milliárd megmarad mindig. Mi történik utána ezzel a pénzzel? Más programokra lehetett volna ezt elkölteni, hogyha jobban tervezünk. Ezt mind-mind a plenárison is és a többi bizottságban is fel kell vetni majd ezeket a problémákat. Köszönöm. Tényleg rövid voltál. James Ellis kapott most kérdést, de még gyűjtsük össze még Jong kolléga szólhat, meg aztán James válaszolhat, és aztán vége a körnek. Köszönöm szépen, röviden fogok. Szerintem összefügg a tagállamok száma, amelyek részesülnek egy bizonyos költségvetési sorból, és az itt említett eredmények. A leg szegényebbeknek is félre kell rakni. Másrészt pedig, hogyha nagyobb a monitorozás az eredményeknél, és nem az inputot nézzük, akkor szintén hatékonyan járunk el. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Transparency International egy új korrupciós statisztikát, indexet mutatott, és csak négy tagállam csúszott lejjebb, de hát az azt jelenti, hogy nagyon kell figyelni, hogy mit csinálunk. Az enszel kapcsolatban saját tapasztalatom van az enszel, normál esetben nem engedik meg, hogy auditáljunk, de hogyha nagy donorként mi ö, nyomást gyakorolunk, akkor sikerül elérni, amit akarunk. Az ügynökségekkel kapcsolatban végül ezt a ébresztő nyilatkozat is említi azt hiszem itt problémák vannak. Köszönöm. Ja, jetzt James, bitte. Und danach äh, Constanze Krell. Okay, uh, just make one point. Egy megjegyzést szeretnék tenni. a 2013 utáni finanszírozás szempontjából nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy most mi történik vannak ö, gyengeségek a több éves költségfelhasználásban, a legkritikusabb a ö, kutatásfejlesztés, mint ahogy korábban is mondtam. Ö, azt hiszem ö, 13 ezer kutató nem hajlandó ö, részt venni a kutatásfejlesztési programokban, mert nem tartja őket elég eredményesnek az egész rendszer túl ö, ö, nehéz ö, az én válaszokkerületemben is ö, van olyan, akit azért vontak felelősségre, mert jól költötte el a pénzt. Ö, tehát arra kell odafigyelni, hogy hogyan költjük el a pénzt, mielőtt újra ö, terveznénk. Konstance? Konstance, parancsolj. Köszönöm, elnök asszony. Két gondolatom lenne. Először is a jó menedzsment kérdése. A kohéziós politikában valóban viszonylag nagy a gond a végrehajtással, részben azért is, mert az egyes alapokra más szabályok vonatkoznak. Próbáljuk már régebben, régebb óta egyszerűsíteni ezeket, de mégis érdemes lenne elgondolkodni végre azon, hogy hogyan lehetne legalább a kohéziós alapok területén jelentősen egyszerűsíteni a szabályokat, és megnézni, hogy melyek azok a közös szabályok, amelyek valamennyi alapra alkalmazhatóak, például a kutatási, fejlesztési programokra, környezeti képzési programokra, tehát meghúzni egy közös nevezőt, egy közös minimumot, meghatározni azokat a szabályokat, amelyek egyszerűek, átláthatóak, hatékonyak és valamennyi alapra vonatkozhatnak. Tehát aki európai pénzt kér, az kiindulhasson abból, hogy függetlenül milyen programra kér pénzt, bizonyos alapszabályoknak meg kelljen felelnie, és ezek egyformák legyenek. Tudom, hogy a bizottság dolgozik ezen, és nekünk is érdemes lenne erről vitázni. A hatékonyság jelentősen javítható lenne így. Egyetértek Jörennel abban, hogy eredményorientáltnak kell lennie az ellenőrzésnek, ez a végrehajtás hatékonyságát. Ez javíthatná leginkább. Világszerte tudjuk, hogy a számvevő székeknek könnyebb ugye a számokat összevetni, de a számvevő tehát néha hatékony a program, de a számvevőszék elégedetlen, és fordítatja is igaz ennek néha. Tehát meg kell nevezni azokat az intézményeket, ezek néha európai intézmények, amelyek miatt túl lapos a görbének az a szakasz, ahol a végrehajtás hatékonyságát nézzük. Ugye, hogy miért nem kezdődnek el a programok időben, ez részben az Európai Bizottság felelőssége is, mert látjuk, hogy két-három évvel a tervezési időszak elkezdése után még mindig csak jó tucatnyi program fut, látható, hogy nagyon lassan indul be a gépezet, és ez a mi hibánk is. Amikor a tanács az év utolsó napjaiban dönt, ugye, ugye ez 2006-ban így volt, hogy december második felében döntöttek a pénzekről, akkor nyilvánvaló, hogy nem is lehet, a bizottság sem tudja előkészíteni a projekteket január 1-ig. Tehát ahol most társjogalkotók lettünk, ott arra kéne törekednünk, hogy a tanácsot gyorsítsuk föl, és magyarázzuk el a tanácsnak, illetve hát kényszerítsük rá, hogy időben szülessenek döntések velünk közösen a pénzekről, hogy a tagállamok tudjanak tervezni, meg a bizottság is. Ami pedig az M plusz 2, M plusz 3 vitát illeti, ö, ö, van ilyen átnyúlás, és lehessen is átnyúlás a tervezési ide, időszakok között az m 2 3 szabályok kapcsán is. Ezáltal javítható lenne a helyzet. Derek Warren, Miguel Portás, aztán Salvador összefoglal, és ezzel ezt a napi rendi pontot majd lezárjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony, két rövid utalás az első a végrehajtása a strukturális alapoknak és kohéziós alapoknak, amely nem megfelelő. Ki a felelős? A bizottság, a tagállam, a régió, vagy a projektnek a vezetői. Ez lenne az első kérdésem. E, emiatt e, kell e, a túlzott ellenőrzés. Itt a közös gazdálkodással, a megosztott gazdálkodással kapcsolatban lenne a közös kérdés. A következő kérdésem, hány százaléka a erre folytatott összegeknek kerül veszélybe? az ECA a továbbiakban nyilván további jelentést fog írni nehéz megállapni az egyensúlyt, az egyszerűsítés és a hatékonyság között a pénzügyi gazdálkodásban. De meg kell ezt találni egy akciótervet készített a bizottság erről, talán ezt kellene megvizsgálni. Azt hiszem vannak más példák is, amelyek arra utalnak, hogyan lehet javítani a helyzetem. Vannak olyan régiók, ahol egyfajta bizalmi szerződés jön létre, amikor a bizottság megvizsgálja a helyzetet, akkor egyes dolgokat már mint ismerként, ismertként kezelhet. Talán így kéne eljárni. A létező példákat, kezdeményezéseket meg kéne vizsgálni, hogy mi működik, és ezt kellene kiterjeszteni. Danke. Jetzt Miguel. Köszönöm, Miguel, parancsolj. Eram apenas eh, três perguntas eh, rápidas ao colega Garriga. Három gyors kérdésem lenne. Az első úgy tűnik, hogy nagy a különbség az ellenőrzés között a mezőgazdaság területén és a kohézió területén. Szeretném ezt egy kicsit jobban érteni, hogy miben áll a különbség. Mik ezek a különbségek? Második kérdés. Garriga kollégánk információval bír arról, hogy milyen számok jellemzik a költségvetést amikor a végrehajtás alacsonyabb szintjéről beszél. a költségvetés elfogadása során sohasem gondolunk e, a költségvetés nem megfelelő végrehajtására. Az ellenőrzési mechanizmusok megkülönböztetik-e a kisberuházású projekteket és a nagy beruházású projekteket? Más-e az ellenőrzési mechanizmus? Amikor például a fejlesztési együttműködésről beszélünk, a külső akciókról, és a finanszírozást nézők, gyakran kis NGO-k vannak. A pénz felét elviszi az, hogy ezek a szervezetek könyvelést kell végezzenek, és ellenőrizzenek. A fele pénz erre megy el gyakorlatilag már pedig sok millió euróról van szó. Ezt kellene a kis projekteknél egyszerűsíteni. Ja, vielen Dank. Köszönöm. Most megtiltom innentől kezdve, hogy bárki azt mondja, hogy rövid leszek, mert úgysem igaz. És ezzel is nyújtják a saját beszédüket, valamint csalódást okoznak. Salvador. Eh, nagyon rövid leszek, elnök asszony. Mert szeretném, hogy a biztos úr is elmondhassa mondandóját, tehát nagyon röviden hadd foglaljam össze azzal, hogy köszönöm mindenkinek az, az elmondottakat, ugye önök is tudják, hogy minden elhangzott információ bekerül majd abba a dokumentumba, amelyet össze szeretnék állítani. Elnézést kérek azoktól, akiknek most szóban nem tudok megválaszolni, de a munkadokumentumban ezek a választok is benne lesznek. A nyolcadik oldalán az anyagnak a mellékletben a költségvetési töbletek alakulásáról olvashatunk. Így szeretnék megválaszolni arra a kérdésre, amely a pénzügyi terv időtartamára vonatkozik. 2000 10-11-ben vajon lesznek-e olyan, vagy voltak-e olyan töbletek, amelyeket vissza kellene szolgáltatni az, a tagállamoknak. Nos, hát 2010-11-ben valóban voltak ilyen töbletek, átfedések, hiszen két pénzügyi terv végül is átfedésre került. 2007, 8, 9, ugye ilyen időszak. Itt viszont 7-8-9-ben nem volt ilyen átfedésről szó. Aztán a közösségi költségvetés irányítása az Európai Bizottság, valamint a tagállamok szintjén valóban mindig egyensúly alakul ki az egyszerűsítés és ellenőrzés, közigazgatási ellenőrzés szintjén. Hadd emlékeztesek azon gondolatokra is, amely a kifizetések és kötelezettségvállalások szintjén hangzott el valóban ebben, a gondolatébresztő anyagban is utalni kell ezekre, és egy javaslattal is előállnék, hogy hogyan lehetne egyszerűsíteni jobb módon a pénzügyi irányítást az auditok területén. Az irányításnál inkább eredményorientáltnak kellene lennünk. Valóban ez egy olyan kérdés, amelyet a bizottság a kokobu szintjén is fölvetett, és a többségi vélemény azt támogatná, hogy az audit az eredményekről szóljon. Aztán, ami az NGO-k, az ENSZ, valamint a megosztott pénzügyi irányítás gondolatát illeti, valamint az ügynökségek kérdését, hát ez már az audittól eltérő témakör az Európai Bizottság a, megoszt, a közös pénzügyi irányítás szintjén elutasította azon auditot, amely a nemzetközi szervezetekre vonatkozna a bizalmi szerződés létezik a nemzetközi szervezetekkel, de mi a saját mandátumunk egy részét nem tartjuk be, tehát, hogy a költségvetés végrehajtásának auditját nem végezzük el száz százalékban. Miért? miért nem hartjuk megfelelően végre a költségvetést. Az elmúlt évek történetét kell egyszerűen csak ehhez megvizsgálnunk, a, e, a nemzeti és közösségi ellenőrzési intézmények között az együttműködés nem megfelelően működött kezdettől már. Az európai intézmények szinte pánikszerűen félnek az administratív hibák becsúszásától. Miért? Mert az Európai Parlament mindig is igen kemény vonalas volt, számos alap kezelésének, irányításának vizsgálatával szemben. Számosan emlékszünk arra, hogy milyen nehézségekbe ütköztünk az ellenőrzések szintjén. Létezik egy politikai síkú ellenőrzés, amelyet az Európai Parlament megkívánt valósítani, viszont gyengeségről is be kell számolnunk. Miért? Mert az Európai Bizottság felel a végrehajtás irányításáért, ami viszont a több mint 80%-os költségvetési végrehajtást illeti, hát ott a tagállamok a felelősek 80%-ban. Mármint 100%-ban, 80 százalékért. Ezért ez a gyenge pont, mert ez a helyzet valóban nem ö, ö, tartható tovább, át kell gondolnunk, hogyan lehetne mindezt másként átgondoltam kezelni. Köszönöm. Köszönöm. A témát most igazából csak felfüggesztjük, nem fejeztük be, majd a munkaanya kapcsán lesz erről még vita, még hogyha nem is túl hosszú. Most mindenképpen azonban át kell térnünk a következő napi rendi pontra, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy biztos úr azonnal azt mondta, hogy eljön, és amint meg lesz a felülvizsgálattal kapcsolatos dokumentum, akkor ellátogat hozzánk. Nos, megszületett a dokumentum, és ebből nagyon sok tanulságot lehet levonni a következő pénzügyi időszakra vonatkozóan. Legalábbis hát ez a szöveg célja. Üdvözöljük tehát biztos urat. Nem azt várjuk most öntől, hogy az anyagot részletesen bemutassa nekünk, mert hiszen azt mindenki megkapta, és akit érdekel, az el is olvasta, meg ott volt akkor is, amikor már ez egyszer megtörtént, hanem inkább egy rövid bevezetőt tartson, és utána az egyes frakciókat méretük sorrendjében nem feltétlenül a koordinátorokat most ezúttal, hanem a frakciók valamennyi tagját felkérem majd arra, hogy jelentkezzen és tegyen föl kérdéseket. Jó, lehet koordinátor is, nem zárom ki, de velük mi gyakran találkozunk, most inkább a másoké legyen a szó. Néppárt, szocialisták, stb. sorrendben. Biztos úr, most önél szó. Köszönöm szépen a meghívást. Nincs sok idő. A plená, még a plenárison bemutatják a az átdolgozott, felülvizsgált költségvetést. Szávadő Garai szép szavait hallottam, nagyon érdekes közvetési dokumentum ez számok nélkül, de hát a számok a mellékletben vannak. Ez egy bevezetés opciókkal, nem prejudikál a politikai döntésekkel. Ezek opciók, ez, amik szerepelnek a saját források felhasználásáról új mód ez A tanács nyitást kér a saját források felhasználásának tervezésében. Lassan tehát sikerül nagyobb nyitottságot elérni a saját erőforrások felhasználásában. Azt hiszem, hogy az időtartam is érdekes kérdés. Nagyon szívesen hallanám, hogy a parlament korábbi állás, mondja az öt évről a legtámogatottabb opció-e a parlamentben 7 plusz 5, 5 plusz 5, ezek is léteznek. Az 5 plusz 5, ez tényleg feltételes, mert az azt jelenti, hogy tényleges felülvizsgálat kell, és hogy vannak tartalékaink a második periódusra. Kötelező tartalékok, különben a felülvizsgálat fikció. Tehát ez nagyon feltételes. Másrészt pedig tesztelnünk kell, hogy milyen mértékben tudjuk megváltoztatni a közvetés összetételét a fejezetek tartomát. Itt is két opció van, az egyik szinte forradalmi, azaz a 20-20-as célokhoz igazítani, a második pedig konszolidálni egyes fejezeteket, hogy nagyobb legyen a rugalmasság azt hiszem, hogy fontos az átgyűrűző hatás, az ösztönző hatás. A kollégiumban egy csoport rendszeresen összeül azzal a céllal, hogy működőképessé tegye az esbrokat, az euróbondokat, euró kötvényeket. Ez a kommunikáció része is, ami jövő évre várható. Tehát van előrelépés innovatív pénzügyi eszközök területén. Természetesen a megkötéseket ismerjük. További előrelépés, de ez önökön múlik, ez a pénzügyi rendele, rendelet, ez Gressler asszony kezében is van, aki most nincsen a körünkben, de a három éves felülvizsgálata a pénzügyi rendeletnek már szóba került, és egyes kutatók arra utaltak, hogy az euró bürokráciát már nagyon unják, szeretnének egyszerűsítést, főleg a kis kedvezményezetteknél. Nos, ezek azok a, a fonalak, amelyek mentén párhuzamosan folyik az elgondolás. Időtartam, összetétele a költségvetésnek, egyszerűsítés, pénzügyi rendelet megújítása, innovatív pénzügyi eszközök, saját eszközök felhasználása. De a lényeg eh, az elgondolkodás itt a parlamentben és a tagállamokban, hogy milyen formája legyen a kohéziós politikának. Eddig a válasz az, hogy legyen nagyon területi. Ez nem lehet jótékonyság kizárólag a szegény területeknek. Itt a mezőgazdasági politika lényege is szóba kerül. Ez egy nagyon kényes kérdés. A hanyatlás esetleg a, az arány a mezőgazdasági politikára használt, felhasznált pénzösszegek csökkenése esetleg folytatódik. Ez egy nagyon kényes kérdés. Nos, ennyi a bevezetőm. Nagy örömmel válaszolok a kérdéseikre, de még nagyobb örömmel hallgatnám a megjegyzéseiket, hiszen most döntő szakaszba ért az elgondolkodás a kohéziós és mezőgazdasági politikáról. Fontos dokumentumok fognak nem sokára megszületni, novemberben nem végső döntésekről van szó, de hát iránymutatás, hogy a kohézióról és a mezőgazdaságról legközelebb, legkésőbb 2011-ben milyen közlemény várható. Köszönjük szépen. Heten jelentkeztek szóra a frakciók részéről. Még lehet jelentkezni. Ha lehetséges, akkor mindenki röviden. Rajmár Bőge következik. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a bevezető szavakat. Ahogy a plenáris vitán már kifejtettem, ez a felülvizsgálati anyag még nem az, amit 2006-ban elképzeltünk, legalábbis amit a parlament elképzelt magának. Majd az egyeztetés során szerintem ez pontosítható lesz. Tisztázni kell majd, hogy még mi hiányzik belőle, de sok érdekes dolog van benne, ami a mi bizottságunk szempontjából is fontos lehet. Megerősteném, amit korábban is mondtam, hogy a félidős értékelés, az egyszerűsítés, a végrehajtás egyszerűsítése a feltétele annak, hogy egyáltalán új programokról beszélhessünk. Ezt szögezzük le. A bizottság eh, legyen bátor, és velünk együtt képviselje ezt a gondolatot, eh, mert enélkül nem lesz költségvetési fegyelem. Vicces számomra, hogy a globális eh, transferekről szóló vita után megint az ITA néhány száz millió eurót szeretne kérni. Jó, hagyjuk ezt most, de ez nem eljárás. Ha a forrásokról beszélünk, akkor azonnal beszélünk mindig arról is, hogy mi van a fel nem használt forrásokról, forrásokkal. Tehát enélkül ne lehessen új forrást engedélyezni. Ami a saját bevételeket, saját forrásokat illeti. Kedden a Bundestagban jártam Berlinben, és nekik is elmondtam, barátaim, nézzétek meg a szerződést. A szerződés azt mondja ki, hogy az Európai Uniónak joga van külön bevételekhez, mint például múltkor a Microsoft büntetés. Tehát a szerződéshez való hűség az azt jelenti, és remélem, hogy a parlament ilyen, az azt is képviseleti, nyugod, nyugod, képviseleti nyugodtan, hogy saját forrásokra szükség van. Hogy persze ezek milyenek lesznek, mikor lesznek, azt nem tudjuk, de ez nem szerződés szegés, mint ahogy azt egyesek állítják, hogy új pénzekről beszélünk. A szerződések lehetőséget adnak arra, hogy új forrásokat tárjon föl az EU. Minden lehetséges forrást meg kell fontolni, Nyilván aztán persze egyhangúságra lesz szükség, és előfordulhat, hogy bizonyos bevételi forrásokat meg megszüntetünk, hogyha újakat sikerül feltárni. Az eljárásban egyetlen kötelem vonatkozik ránk, hogy egyhangúságra lesz szükség a döntéshez. Másodszorban a bizottság a review paperben a globális perspektíváról beszél, a költségvetés globális szemléletéről. Ez helyes, de nehogy azt higgyük, hogy az EU 2020 és a költségvetés konkrét kapcsolat esetén lehet globálisan gondolkodni. Ez már konkrét összekötése a költségvetési politikának és a jogalkotásnak. Amikor a biztos úr azt mondja, hogy teritoriális szempontokat kell figyelembe venni, és a mezőgazdasági pénzek csökkenni fognak, akkor ne felejtsük el, hogy az agrár kiadások arányát a parlament megszavazta, hogy érintetlenül hagyjuk, és a parlament kívánságára egy non-paper is született ebben az ügyben. A közvetlen kifizetések jó, csökkennek, függetlenül attól, hogy ezeknek milyen hatása lesz a jövedelmekre, de ezzel párhuzamosan a bizottság bilaterális kereskedelmi tárgyalásokat kezd, kezdhet például mondjuk Kanadával és Kanadánál eléri, hogy Kanada se legyen protekcionista velünk szemben. Ha ez nem történik meg, akkor nem valósult meg a globális szemléletmód. Elfogadhatatlan számunkra az, hogy egyoldalúan kedvezményeket tegyünk. Kérem a biztos urat, hogy a többi DJ vezetőjével és a többi biztossal is egyeztessen erről. Tehát nem lehet engedményeket tenni nagy piacú agrárországoknak anélkül, hogy a másik oldalon is tennénk valamit. Ez továbbra is aktuális probléma marad, és hogyha arról beszélünk, hogy milyen forrásokról, milyen új forrásokat tárjunk föl, akkor mindig azért vessük föl, hogy miközben ugye közösségi hálózatokat, közlekedési hálózatokat akarunk kialakítani, hogy, hogy hogy a parlamentet meghallgatják-e ilyen viták során, mert hallok ilyen, ilyen egyeztetésekről, és érzékelem ugyanakkor, hogy a parlamentet nem vonják be. Például a beruházási bankkal való tárgyalásokba, a nagy hálózatok kialakítása során a Galileo, az ITER megmutatták, hogy új típusú irányítási mechanizmusra van szükség, ezeket az új mechanizmusokat biztos alapokra kell helyezni, és a nagy innovációs és kutatási projektek elindítását, amelyek valóban szükségesek Európa számára, mindig a parlamenttel összhangban hozzuk meg ezeket a döntéseket, és ha valamire igent mondtunk, akkor onnantól kezdve legyen valóban globális a szemlélet, hogy honnan lehet összeszedni a pénzt. De ne úgy, hogy bizonyos parlamenti prioritások folyamatosan szenvedni kénytelenek azért, mert adhok zsonglőrözünk a pénzekkel. Tehát legyen erre vonatkozó szabályozás, és ez tisztán több éven keresztül tartsuk is be. Mint ahogy James Ellis is mondta, az 5 plusz 5-re hivatkozván. Érdekes lenne látni, illetve meghatározni, hogy mikor fogunk ezekről a problémákról beszélni. Jó lenne, kapnánk egy táblázatot, hogy ezek a különböző modellek, 5 éve való meghosszabbítás, átmenet az 5 éves időszakok között. Az 5 éves időszak nyilvánvaló nem lehetséges, hogyha az a többi szabályhoz nem nyúlunk hozzá. Csak úgy lehet öt évet bevezetni, hogyha a szabályokat is megváltoztatjuk. És ha valaki változtatni akar mondjuk 5 plusz 5 irányban, akkor hozzon egyéb ötleteket is magával, hogy a többi szabályt hogyan kell megváltoztatni. Ez az 5 plusz 5 annyiból jó lehet, hogy nem kéne mindig birkóznunk 5 évenként, hanem Bizonyos dolgokat öt évenként, másokat tíz évenként kéne csak lezárni. De amint kialakul egy új rendszer, az legyen bebetonozva és senki ne furhassa meg utólag. Legyen világos, hogy például a következő parlamentnek mi lesz a feladata a költségvetési felülvizsgálatban, mi az, amit követelhet, mi az, amit rugalmasan lehet kezelni, mi az, ami új követelés, ami láthatatlan volt négy-öt évvel előre. Ezek mind-mind legyenek lefektetve, mert egyébként bármely új rendszer is megbukik majd. Lehet a modellekről beszélni, de demokratikus legitimitáció kell bármelyik modellről beszélünk is, és ha ez megvan, akkor viszont keményen le kell fektetni a szabályokat. Ha megvan egy rendszer, akkor látjuk a pénzeket, a mechanizmusokat, akkor onnantól kezdve keményen azt kell majd betartani. Egyébként az évelején már rajta van a plenáris napirendje, vagy már decemberben ez a kérdés, hogy az egy, ezeket a modelleket a parlament is majd összeveti egymással. Köszönjük, Reimer! A szocialisták és demokraták nevében Érvál következik. Bueno, señor la verdad... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Lewandowski biztos úr. Először is engedje meg, hogy elmondjam, hogy kisé tanácstalan vagyok, amikor ezt a dokumentumot olvasom. Kötelezettséget vállalt arra a múltban, és most is elmondta, hogy itt nem a soron következő pénzügyi tervere való javaslatokat olvashatunk végleges formájukban, ugyanakkor meg olyan opciókra utal biztos úr, amelyek már ö, meghatározottnak tűnnek. Nem tudom, hogy egyáltalán ennek a dokumentumnak mi a célja, milyen olvasatot igényel. Minden, most minden feltételes módban értendő, hogy ezek olyan javaslatok, amelyeken módosíthatunk, vagy mégis hogyan kezeljük ezt a dokumentumot? Ön részt vesz a vitánkban, a szakbizottsági vitánkban, a kapról, az új közös stratégiai megközelítésről, és ezek olyan viták, amelyekben a szakbizottságunk felelős, és ezért hozták létre a SURE bizottságot. Biztosítani szeretnénk azt, hogy a jövőben milyen európai politikai tartalmakkal ö, kezelendő majd a soros pénzügyi terv. Jelentős, nagyívű vitáról van szó, amelyet most igyekszünk megkezdeni, de nem részletekbe menően szólnánk most itt a dokumentumban szereplő ö, információkról, mert ha így lenne, akkor már régen lezárt vitáról lenne szó, a saját szakbizottságunk munkáját is két hét alatt lezárhattuk volna, és akkor inkább a bizottsági javaslatokról mm, alakítottok volna ki saját véleményünket, és le is zártuk volna a vitát. Tehát nem is tudom, hogyan kezeljem ezt a dokumentumot. Ugyanakkor engedje meg, hogy néhány megjegyzéssel éljek magáról az anyagról. Azt kértük öntől, hogy egy pénzügyi terv felülvizsgálati dokumentum szülessen. Miért? Mert a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, a 2020-as Európai Stratégia megszületett, és tudatában vagyunk, voltunk annak, hogy az alapok elégtelenek mindezen projektek kivitelezéséhez. Ugyanakkor itt olyan adatok nem szerepelnek, amelyek ezen célok megvalósítását támogatnák, ezért most újra tanulmányoznunk kell a gondolatokat. De mégis a rugalmasság megközelítése a dokumentumban meglepő számomra. A Költségvetési Szakbizottságban és fontos e, elemekre utaltunk, a rugalmasságnak az a lényege, hogy gyakorolható, kivitelezhető legyen 0,03%-os e, módosításról beszélünk a pénzügyi terv e, esetében, de ezen rugalmassági eszközt nem alkalmazzuk, sokkal inkább alkalmazhatnánk. Egy vagy 20 százalék, hát annak semmi fontossága nincs. Miért? azért, mert egyszerűen nem alkalmazzuk magát a rugalmassági eszközöt, ami pedig a saját források kérdéseit illeti való igaz, hogy itt egy igen jelentős aspektusról van szó, amelyre utal a dokumentum és a tanács úgy tűnik, hogy készen áll arra, hogy a egyáltalán megtárgyalja ezt a kérdést. Nem tudom, hogy ez már végleges-e, mint döntés, de hát legalább szóba kerülhet a kérdés. Több csapáson lehet elindulni a saját források kezelésének kérdéseiben. Konkrét javaslatok még nem szerepelnek, kicsit még bővíteni, kozmetikázni kell a javaslatot, de a, például a pénzügyi ö, ügyletek ö, megadóztatására történik már utalás, módosítók is születtek, a költségvetés terén, és úgy látom, hogy mindez nem szerepel itt az anyagban. Mindezzel azt akarom mondani, hogy a dolgokat át kellene gondolni még. A válság kérdése, valamint annak szükségessége, hogy a kiadásokon javítsunk, és az Európai Unió hozzáadott értékét is emeljük ki. Mindez kérdésem a következő. Mindez a válság miatt van? Tehát, hogy most az Európai Unió hozzáadott értéket emeljük ki, valamint a kiadások javításán tűnődünk el. Nem, nem, ez nem a válság miatt van, hanem a növekedést szolgálja mindez, a költségvetést így lehet támogatni. Válság idején úgy értelmezhető mindez, hogy nem igazából nem alkalmazkodunk a kontextushoz. Nem szeretném túl hosszúra nyújtani mondandómat, mert a kollégáim véleménye is érdekel engem. Még egyszer kérdés kérdésem, biztos úr. Mit szeretne egyáltalán, hogy csináljunk ezzel a dokumentummal? Kicsit mérges is lehetnék, miért? Mert a saját szakbizottságunk munkáját végezték el ezzel a dokumentummal, és valahol beavatkoznak a mi munkánkba. Viszont pozitívan is hozzáállhatok ehhez, és megköszönhetem önnek, hogy fehéren feketén szerepel a, egy vitaindító kérdéskor itt a dokumentumban, és mi magunk ö, ö, dönthetünk arról, hogy mire válaszolunk, és lezárjuk a munkánkat. Tehát, biztos úr, hogyan használjuk fel a dokumentumot? Ann Jensennek most az az ötlete támad, hogy ezt a felülvizsgálati anyagot hívjuk csak gondolatébresztőnek, és akkor viszont ugyanott vagyunk, ahol az összes többi területen, vagyis kezdjük éppen a vitát. Kárla következő. Köszönöm szépen, hogy én is reagálhatok. Pozitívummal kezdeném a liberális frakcióban nagyon aktívan ö, akartunk a saját forrásokról ö, vitát, és örülünk, hogy a ö, bizottság ö, ambiciózus ö, vitát kíván erről ö, folytatni, a dokumentum részéről. A ö, szociáldemokrata kolléga is azt hiszem ebbe az irányba indult el, és mi szívesen követjük. Nos, ez nagyon jó része a dokumentumnak. Szintén örülünk az eurókötvényekről való komoly vita perspektívájának. A dokumentum része új, jó dolgokat tesz le az asztalra, formálisan is. A kritikusabb részre térnék át, egyetértek SD-s kolléganőmmel. Az egyik dokumentum, amit kaptunk, a holnapi költségvetés sel kapcsolatban megtanult leckék. Nos, mikor van a holnap? 2013, 14 és az után? Nagyon ambiciózus stratégiát tervezünk, a 2020-as stratégiáról van szó, és a célok a dokumentumból világosan kiderülnek. A kérdés az, hogy a bizottság hogyan látja hogyan lehet biztosítani, hogy a stratégiát végrehajtjuk a két-három következő évben, mielőtt a következő pénzügyi tervre térnénk át. Tehát 2013 előtt még ott van 12-11 is. Ez az idő 30%-a még hátra van ezt jó lenne szem előtt tartani. Nagyon helyesen mondja a bizottság saját dokumentumában, hogy a pénzek átutalása nagyon nehézkes. Ez sajnos igaz. Van némi ötletünk ezzel kapcsolatban, és ez a 4 per 7-es pontra vonatkozik. Igen, változnak a körülmények 2011-12-13-ban is várhatóan. Erről szeretnék hallani részletesebben. Biztos vagyok benne, hogy ez a dokumentum sok jó gondolatot tartalmaz a következő pénzügyi tervre. Egyet tudunk érteni, a tartalma nagyjával a az a problematikus, ami nincs benne, vagy ami nem világos, hogy a bizottság hogyan gondolkodik, és csak feltételezéseink vannak. Nehéz nem egyet érteni azzal, ami szerepel a dokumentumban, de további gondolatok szükségesek a következő három évvel kapcsolatban. Nem sikerül szerintem azzal túlélni a következő időszakot, hogy megnézzük, hogy a jelenlegi költségvetés hogyan támogatja a 20-20-as stratégiát. Ez nem elégséges. Változások vannak. Nem beszélünk arról, hogy a költségvetés mekkora része támogatja a 20-20-as stratégiát, és hogy ténylegesen mekkora a változás a költségvetésben a 2020-as stratégia fényében. Szeretnék választ kapni erre. Ebben a dokumentumban és a bizottság többi dokumentumában ez nem szerepel. Nagyon örülnék, hogyha a bizottság ezzel kapcsolatban felvilágosítást adna. A dokumentum jó tehát, de még jobb lehet. Ne, gondolom a bizottság meg tud majd engem győzni. Ja, vielen Dank. Köszönjük, el. A listámon most a zöldek következnek. Mivel a Kofi jelentkezett, kérdezem tőle, hogy most ő saját nevében, vagy a zöldek nevében fog felszólalni, mert ha a zöldek nevében akar felszólalni, akkor ő következik. Ha csak saját nevében, akkor Helga következik. Igen, a zöldek nevében, de hölgyek elsőségben. Nem, nem, itt nincs ilyesmiről szó, hogy férfiak, nők. Ne legyen erről most vita. Jó, hölgyek először, és a zöldek nevében beszélek én is. Biztos úr, ö, először is érdekelne, hogy ön ugye ezt gondolatébresztőnek szánta tényleg mint ahogy itt kollégák mondják, vagy pedig valódi dokumentumnak. Szerintem ez jó esetben csak egy gondolatébresztő, és nem a felülvizsgálatról szóló dokumentum, bevezető dokumentum, még hogyha vannak is benne jó javaslatok, egyes részleteket lehet itt dicsérni. De engem a stratégiai kérdések foglalkoztatnak főleg. Ugye a tanácsra elkezdődtek a költségvetési egyeztetések, és a parlament hét prioritást fogalmazott meg, ezt állásfoglásba is fektettük. És amikor a költségvetés felülvizsgálatáról van szó, a 2011-es év szerény költségvetésnek, még hagyományosnak, átmenetinek tekinthető, de a 12-es, 13-as évek költségvetése már más lesz. És nem 14-től, 2014-től valósul meg az új rendszer, hanem már 2012-től. Ezért az a kérdés merül föl bennem, hogy önnek mi lesz a politikai szerepe ebben a harcban, a tanácsi érdekek az, és a felülvizsgálat között van-e összefüggés? Hajlandó-e ön a parlamenti prioritásokat bevenni a review-ba, és elérni azt, hogy ne csak 2014-től, hanem már korábban bekövetkezzenek a változások. Ez lenne a világos beszéd. Szeretném tudni, hogy mi a politikai üzenete ennek a dokumentumnak, és mikortól érvényes, mikortól vehetjük komolyan. Remélhetően nem csak a, a következő pénzügyidőszak elejétől. A másik politikai színezetű kérdésem pedig az lenne az, amit a szocialisták és demokraták is feltettek már, hogy a 2020-as stratégia valamennyi minőségi új ötlete a növekedésre, modernizációra vonatkozó gondolatai, a fenntarthatósági gondolatai, a kutatás, oktatás támogatása. Nos, ezek a minőségi változtatások, ezek is a 2014-től fognak megszületni, és akkor addig mit csinál a bizottság? rákényszeríti-e a tanácsot arra, hogy még hamarabb elkezdje a közös európai érdekek érvényesítését 2014 előtt, vagy várunk 2014-ig, hagyjuk magunkat hát palira venni, ha úgy tetszik. Köszönöm a zöldeknek akkor most akkor az európai konzervatívok és reformaták. E, Köszönöm szépen. Semmi okom nincs kritizálni e, a e, dokumentumot. Ez nagyon fontos dokumentum. és még vita fázisban. Ez egy konstruktív hozzájárulás a vitához. Azt hiszem, hogy idő pazarlás hogyha túl sokat foglalkozunk a saját forrásokkal, sok fajta vélemény fogalmazódik meg itt a házban, de egyelőre vita folyik az új költségvetési elvekről, és hogyan kell a tagállamok és Brüsszel között ezeket az összeget elkölteni. Talán nem érdemes most vitatkozni. Némi kétségem van, hogyha megnézzük, hogy mekkora a hozzáadott érték, és megnézzük, hogy milyenek a legszegényebb régiók. A legszegényebb régiók megfogalmazása egy kicsit önző módon történik. A legszegényebb régiók tudnak leginkább profitálni az egységes piacba. És ez egy óriási tényező, amely lehetővé teszi, hogy kilábaljunk a válságból. a nettó befizetők és nettó kedvezményezettek egyformán erre koncentrálnak, hogyha makró szinten nézzük. Itt a kohézós politikára gondoltam. Nos, ez az egyetlen kritikai megjegyzés a dokumentum tartalmával kapcsolatban, de a dokumentum maga üdvözlendő és értékelendő. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönjük mi is. Miguel, parancsolj. Eu não vou fazer eh, eh, grandes comentários eh, ao... Köszönöm elnök asszony a szót hogy ez most vitaanyag-e, vagy már egy komolyabb dokumentum, hát ne döntsük ezt most el, próbáljuk saját érdemei szerint vizsgálni az anyagot. Úgy gondolom, hogy ez a dokumentum jó gondolatokat tartalmaz, jó alternatívát, a költségvetésben nyilvánvaló cél a hatékonyság javítása, és erre reflektál az anyag. Az úgynevezett innovatív finanszírozási módszerek konkrét projekteket támogassanak. Olyan költségvetésen dolgozunk, amelynek a nagyságrendje megengedi, hogy ezek a projektek megvalósuljanak. Nem értem teljesen, hogy ez a jelenlegi modell persze ezt képesen megvalósítani. Nyilván lehet még a hatékonyságot növelni, több helyen is jelentősen, és erre törekedni kell, de két teljek merültek föl bennem arra vonatkozóan, hogy az Unió ö, intervenciói a munkahelyteremtésre, fenntarthatóságra vonatkozóan hatékonyak általában érnek-e valamit. És különösen az, hogy ez csak új pénzek révén történhet -e meg. Miközben én magam is támogatom például a Eurobondok kibocsátását, de ezek az innovatív módszerek azért problémásak, mert hiányzik még a kialakított demokratikus ellenőrzési mechanizmus, amelyel ezeket ellenőrizni lehetne. Megint ott lesz a baj, hogy a nagy európai intézmények majd új alapokból költenek pénzeket, és nincs demokratikus ellenőrzés. A másik fő problémám a tíz éves pénzügyi kerettel kapcsolatban és a félidős értékeléssel kapcsolatban. Nézzük meg, hogy eddig milyen tapasztalatokat gyűjtöttünk az eddigi értékelések során. Ki garantálhatja nekünk, hogy a tagállamok készek lesznek arra, hogy ezt a félidős értékelést végrehajtsák. Egy dolog biztos, a jelenlegi pénzügyi kereten belül a tagállamok aláírják ugyanis a bizottsággal és a parlamenttel az intézményközi együttműködést, de amikor eljönne a félidős értékelés ideje, akkor ők visszakoznak. Ja, ez a ti dolgotok, mondják. Márpedig, ha tíz éves pénzügyi tervet akarunk, akkor ebből az következik, hogy ezt a problémát megoldatlanul tovább visszük egy új időszakra, ha csak nem alakítunk ki garanciákat arra vonatkozóan, hogy mit is jelent a tagállamokra vonatkozóan a fél éves értékelés kötelezettsége. Ha egy teljes évtizedre tervezünk előre, akkor nem lehet megengedni azt, hogy a tagállamok közben semmilyen ellenőrzés ne végezzenek, különösen Azért nem, mert tíz év alatt nagyon sok minden történhet a világgazdaságban. Nehéz ilyen hosszú időre tervezni egy, egy bizonytalan gazdasági időszakban, de hát nem csak az időszak bizonytalan, hanem a gazdaság, mint olyan, tíz évben át nem beszámítható. Harmadik megjegyzésem, és az utolsó is ez egyben. A bizottság elnökének már elnökétől már többször hallottam, hogy szociális dimenzióra is szükség van, meg komplementaritásra, hogy ő fogalmaz. Hogy a tagállamok szociális politikáját ki kell egészíteni EU szinten. Én ezt támogatom egyértelműen, legyen így. De valami hiányzik még a szövegből. Egy fontos kulcs, egy lépcsőfok Bonyolult ez a, az összefüggés, mert Európa jelenleg olyan fázisban van, ahol a tagállamokat nem egyformán érintette a válság, még az euró tagállamokat sem. Strukturális, konjunkturális problémák vannak, de nem egyformán súlyosan jelentkeznek ezek az egyes országokban, és a kohéziós politika nem képes ezeket a különbségeket kezelni, ezekre választ adni. A válság pedig még mindig inkább kiterjedőben van, mint sem megszűnőben. Tehát kérdésem a következő. Hogyan lehet egy ilyen helyzetben, miközben várhatóan egyre több divergencia alakul ki a tagállamok között, hogyan teheti meg azt a bizottság, hogy a szociális dimenziót épp hogy csak megemlíti, de semmi konkrétumot nem fűz ehhez hozzá. Márpedig nagyon is konkrét hatásai vannak most a gazdasági válságnak. A kohéziós politika úgy tűnik, hogy maradt, és nem képes az olló nyílását kompenzálni. Pláne nem hosszú távon. A jövőben még kevésbé garantált ez, mint jelenleg saját hazámban is nyílik az olló, de úgy tűnik, hogy az EU szintjén is nyílik. Köszönjük. Utolsó frakció képviselőként Andrásen asszony szólítom. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is egy kicsit zavarba vagyok a dokumentummal és tartalmával kapcsolatban. Ez gondolatébresztés. De a bizottság nem érti, hogy mi szükséges a ö, hatékony költségvetéshez. Évek óta ez a gondom. És ez olyan helyzetekhez vezet, mint amilyenben a múlt héten, vagy ezen a héten voltunk, vagyunk. Az Európai Parlament jóvá hagyja hogy 300 milliós alap legyen a tej alapra. És akkor egy módosított költségvetés születik. Ezt csökkenteni, csökkentendő 2010-re a bizottságtól. Ez nem hatékony költségvetés. Akkor milyen játékot játszunk? Nem tudom, hogy a bizottság érti a kapcsolatot a nem hatékony költségvetés között, egyrészt, másrészt a ma szabálytalanságok között, amelyeket minden évben a számbevőszék megállapít. Hogy ez most szabálytalanság vagy csalás, ez vita témája. De a kohéziós alapokban sok szabálytalanság történt, és a költségvetés, amit a parlamentben megszavaztunk, 17 százalékos növekedés kért ezen a téren. Nos, összegzésül. Nem tudjuk megvitatni a saját forrásokat, vagy azok növelését, vagy más javaslatot ezzel kapcsolatban, hogyha nem ö, tudjuk az európai polgároknak a hatékony költségvetés biztosítani. Köszönöm. Danke sehr. Köszönöm. Most az előadónak adom meg a szót, hogy röviden, brevemente reagáljon a felvetésekre, és utána pedig a biztos urat fogom szólítani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden. Akkor hadd mondjam el gondolataimat. kollégák minden olyan gondolatot már felvetettek és megosztottak velünk, amelyek a saját források vitájában elhangzott. Közös az érdekünk az Európai Parlamentnek, a parlamentben a tagoknak, de Figyelembe kell vennünk jelenleg, hogy az új saját források, az éves költségvetési többleti összegek, másrészt pedig azon marzsok, amelyek a különböző kategóriákban fennmaradnak. Kicsit meglep minket az, hogy az Európai Bizottság sürgős esetekben mindig képes ezen többletértékekre rábukkanni, amelyekkel különleges eseteket finanszíroz, mint például az ITER eseteit. Nem új forrásról van szó valójában, a szó szoros értelmében, hanem egy többlet forrásról van szó. Ami pedig az időtartamát illeti a költségvetési tervnek, nos hát ez is egy élénk vita tárgyát képezi, öt évben állapodtunk meg, és szeretnénk, hogy módosításra kerüljön ez az álláspont, bizonyos felülvizsgálat, költségvetési felülvizsgálatok megerősítését várjuk, de hát az Európai Bizottság egyenlőre még nem tette le az asztalra javaslatát. Az Európai Bizottság költségvetési felülvizsgálatról szóló dokumentumáról azt gondolom, hogy hasznos, hasznos, hosszú távlatokra vonatkozólag, tehát 2014 után, viszont rövid távon kevésbé. A jelenlegi költségvetési terv felülvizsgálata szempontjából kevésbé hasznos tehát számomra ez az anyag, úgyhogy inkább majd a 2014-től kezdődő időszakban látom annak értékét. Jó az anyag, nem minden álláspontunkat támasztja alá, de számos jelentős aspektusra, a szakbizottságunk számára is hasznos aspektusra utal. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság a saját munkáját végzi, mi pedig a magunkét, a sajátunkét. Az Európai Bizottság olyan gondolatébresztő anyagot készít, bármilyen címe is legyen annak, amely az alapvető iránymutatásokat és csapásokat határozza meg 2011 után, nekünk pedig az a feladatunk és kötelességünk, hogy a saját anyagunkat állítsuk össze, az igaz, hogy a két anyag furcsa módon szinte egyszerre születik meg, nincs feltétlenül visszacsatolás a két anyagról, hiszen bizalmas bizottsági anyagokról van szó, de számos azonos gondolatot tartalmaznak, ami a hozzáadott értéket illeti a bizottság mm, okfejtése, majd hogy nem azonos az Európai Parlamentével, akár a gondolatébresztő anyagunkról legyen szó, akár azon munkaanyagról, amelyre már, amelyről ilyet már eljuttatunk önöknek jövő héten. Ami a 2020-as stratégiát illeti, ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. Vannak még függőben lévő kérdések a 2020-as stratégia kapcsán, viszont válasz kezdemények már léteznek, és az, hogy a költségvetésnek a 2020-as struktúrát kell -e követnie, minden még nem világos százalékok, kiadások százalékos arányai és a zászlós hajó projektek támogatása, valamint a kohéziós és az agrárpolitika támogatása, de nem világos még, hogy hogyan járunk majd el. Milyen mértékben tudjuk majd bevonni a közös agrárpolitikát és a kohéziós politikát az új távlatokba. Az anyag elég világosan fogalmaz a kappal kapcsolatban, valamint a kohéziós politikával kapcsolatban. Így van ez például akkor, amikor nagyobb koordinációt tervezünk a mm, koordinát, kohézióra. Koncentráció, következetesség gondolatai is szerepelnek az anyagban. Módosított célkitűzések annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a 2020-as stratégia célkitűzéseinek valamint a kiadások minőségének javítása is felvetésre kerül a bizottsági anyagban, és itt igen nagyívű javaslatokról van szó, amelyek ellentmondásosak is lesznek. Miért? Mert összefüggés van a régiók és tagállamok képességei között, tehát hogy a jövőben hozzáférnek-e majd az európai alapokhoz, valamint a között, hogy saját administratív struktúrájuk és megbízhatóságuk megfelelő felszívó erőt képvisele az ellenőrzés és a hatékony alapkezelés között. Ez egy olyan irány, amelyen nekünk is el kell indulnunk, és át kell gondolnunk ezt a megfontolást. Elnök asszony úgy gondolom igen hasznos ez a dokumentum, és én nyugodt vagyok miért, mert azt látom, hogy az Európai Parlament és az Európai Bizottság dokumentumai alapelveiben nem eltérőek, nekünk jogunk és kötelezettségünk, és hogy tovább lépjünk mindazon, és tovább is menjünk azon az úton, amelyet megnyit a bizottság anyagában, de még egyszer ismétlem, a dokumentumot üdvözlöm, és azt gondolom, hogy értékes lesz ez az anyag a munkáink tovább folytatásához. Köszönöm. Én is így gondolom, vagyis, hogy a dokumentum jó kiinduló alap a bizottságunk számára, ugyanakkor nem osztom azt a véleményt, hogy ehhez ne adtunk volna mi magunk is inputot. Ö, nem kértük ö, föl ugyanerre a bizottságot formálisan, de végre azt tapasztalom, hogy a bizottság, Lewandowski úr, meghallgatott minket. És visszajön a szövegből az, amit mi mondtunk, tehát elégedettek lehetünk vele. De most legyen az övé a szó. Biztos úr, parancsoljon. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Tényleg el, baráti tűzben érzem magam. Már a kezdetektől a triológusban némi frusztráció volt, amikor a plusz forrásokról volt szó, ami az ITER-t finanszírozna. De tudjuk, biztosítani a módosított költségvetést, és figyelembe venni a több mint 300 millió el nem költ, mezőgazdaságra el nem költött összeget. Ezt fel lehet használni. Az a kérdés, hogy fel lehet -e használni az itt erre, vagy sem. Ugyanez jövőre. Egyelőre tudjuk, hogy a tervezés jövőre a fejezetben, mezőgazdasági felben kb. 400 millióval kevesebb lesz, mint a tervezetben. De lényeg az, hogy előre tudjuk, és megfelelően tudjunk átcsoportosítani. Talán így kisebb a frusztráció, mint tegnap. Ami a kapot illeti, nagyon kényes lobby része ez az EU költségvetésnek ez 40 százaléka az 1 százalék, a GDP 1 százalékának nemzeti kiadások is vannak, és ezen túl még van az európai költségvetés. Az arányok kérdések. 4 a munkahelyeknek, és 40 a költségeknek. Hát ez megfelelő háttérben kell látni. Ez világosan megjelenik a jelentésünkben. 2009-ben a közvetlen támogatás fele volt az átlag mezőgazdászi jövedelemnek. Ez gyakorlatilag egzisztenciális támogatás volt a fele a megélhetésüknek az európai költségvetésből jött. Ez egy komoly kérdés volt, komoly politikai döntés az, hogy mi legyen a vidéki területekkel Európában. Elhihetik nekem, hogy ilyen kényes helyzetben is lehet ez kevesebb 2020-ban nem csak Párizsból, hanem Varsóból is vannak ilyen jelzések. Én onnét származok, és az egy mezőgazdasági mezőgazdaság, olyan országról a mezőgazdaság igen fontos. az Rubel asszony megnyitotta a vitát arról, hogy átnevezzük a gondolatébresztő dokumentumot. Gary Gasson és mások feltették a kérdést, hogy hogyan kell olvasni a dokumentumot. A mandátum az áttekintés volt, és nem az, hogy átdolgozzuk azt ö, látjuk ebben az áttekintésben, hogy a 2020-as elvekhez kell alkalmazkodni. Például a kutatás, innovációban az Európai Technológiai Platform megjelent, az infrastruktúrai kérdései, az energia és a klímaváltozási kérdéseket is bele kellett venni, illetve a szegénység elleni küzdelmet. Tehát költségvetési elveket kellett megváltoztatni a 2020-as stratégia alapján. Jaime Bergman talán nem pontosan ezt kérte számon, amikor a Lisszabonhoz való hozzáigazítást kérte. A Lisszaboni hozzá igazításban a külszolgálat is, a külügyi szolgálat is benne van. A Lisszaboni szerződéshez való hozzáigazítás igen költséges. Nos, hogyan kell olvasni a dokumentumot? Vitaindítás, opciók, és nem prejudikálni, nem az a célunk, hogy a tanács egy határozott nyilatkozatot adjon ki, és leállítsa azt a folyamatot, ami 2011-ig kell tartson. Nem lenne jó annyira provokálni, hogy a decemberi tanácsülés leállítsa a gondolkodást legyen egy tabuk nélküli vita. Tehát bölcsen, egy kiegyensúlyozottan kell eljárni. Ez lehet unalmas dokumentum is, de opciókat fogalmaz meg, és gondolatébresztő. Nem értenék egyet azzal az állítással, hogy semmi sincs arról, hogy milyen leckéket lehet tanulni, milyen tanulságok vannak. A rugalmaság nem elvi kérdés. 8 milliárd eurót tudtunk mozgósítani, ez nem rossz eredmény. Ez 003-as rubrikában a rugalmasság igenis megjelent. Ez egy lassú reagálású eszköz, de el lehet gyorsabb. Például a magyar katasztrófára utalnék. Nem tudunk a szolidaritási alapból átutalni, mert ez nem természetes, hanem ember okozta technikai katasztrófa, természeti, környezeti következményekkel. A szolidaritási alapból nem tudunk reagálni, ez is arra utal, hogy nem csak gyorsabban, hanem rugalmasabban kell reagálni a szolidaritás alapból. Megvannak a saját erőforrásaink, és itt két opció van a pénzügyi szektorban. hogy mit adóztatunk meg az intézményeket vagy a műveleteket. Úgy gondolom jobb, hogyha a vállalatokat adóztatjuk meg kisebb a delokalizáció veszélye az iparban. A melléklet foglalkozik ezzel. Itt, itt csak egy finom utalás van, jobb a vállalatok, mint a tevékenység megadóztatása. Csak egyetérteni tudok sok mindennel, ami többen elmondtak. De el kell válaszolni a költségvetést és a válságot. Különböző felelősségünk van. Az európai költségvetés nem lehet nem lehet bűnbak. A deficit nem a mi lelökünkön szárad, ami most tapasztalható. Itt különböző felelősségek vannak. Ahol deficit van, ott a pénzügyi piac bizalmát vissza kell szerezni mi azt kell teljesítsük, amit megígértünk 2010-ig. Hár úrnak köszönet a pozitív megjegyzésért. Igaza van, hogy hiba va, egy kis hiba volt. A jövő leckéiről van szó, a jövő tanulságairól van szó, nem. Ezek tanulságok, amelyeket ma kell alkalmazni. Trüppel asszony, szavéra térnék rá. Világos a kapcsolat, az éves eljárás és az Európai Parlament helye között 2012-2013 vonatkozásában. Én ö, úgy ö, látom, nem tudom, hogy ez elfogadható-e végül a végső egyeztetésben, de számomra. Az lenne a fő cél és fő eredmény, hogy a parlament ott a tárgyalóteremben a következő pénzügyi terv megtárgyalásakor. Ne az legyen, hogy külön elkésznek az elesfoglalások, és utána lép fel a parlament, és a maradékokat keresi. Nagyon nehéz, de ez kell legyen a cél, az egyeztetés során, már 2011-ben. Ez lenne a nyilván elfogult, nem semleges tanácsom. A parlament legyen partner a tárgyalások során a kormány közi fordulóban. Különben későn lép be, amikor már megkötötték az alkot és akkor a maradék összegeket keresi. Így már nem tud igazán beleszólni a jövőbe. Nagyon nagy a tapasztalatuk a képviselőknek itt a parlamentben, hogy hogyan kapcsolódjanak be már 2011-ben a tárgyalásokba, és biztosítsa a parlament a helyzetét már az eljárás folyán. jobb lenne ez a jövőre tekintettel, mint hogyha csak állásfoglalások születnek, mert annak nincsen gyakorlati, akkora gyakorlati következménye. De nem az én dolgom meghatározni, hogy az éves tárgyalásokat hogyan lehet összekötni a parlament pozíciójával. Smánszki úr volt az egyedüli, aki a saját erőforrások részt kritizálta a dokumentumban. Most válság van. Ez nem megfelelő pillanat a vita indítására, mondta. Mert pedig éppen vitát szeretnénk indítani, és 2010 közepe éppen a költségvetési program problémákról szólt nagyon sok tagállamban, és arról, hogy lehet konszolidálni a költségvetést. Hogyha nem így járunk el, akkor másként kell megtalálni összeget. Éppen egy vitát szerettünk volna provokálni Európa különböző fővárosok. de hát kritikailag is meg lehet nyilvánulni informálisan mindenki egyetért, hogy a közvetlen támogatás és a saját erőforrások kapcsolatát megváltoztassa. Hiszen deficitet nagyon rövid idő alatt kellene csökkenteni. Nincsen ellentmondás a hozadott érték kell és nehéz ö, hosszan ö, védeni ö, az, hogy ez ö, nem, ne lenne jó a transz ö, európai hálózatokban, illetve a legszegényebb ö, vidékek ö, támogatásában. Ö, illetve a természeti katasztrófák esetében hogy nem maradjanak magukra a tagállamok, és tudjanak a természeti katasztrófákra reagálni, illetve a külügyi szolgálat akcionák támogatásában. A hozadott érték nem csak a legszegényebb régiók támogatására vonatkozhat. Azt hiszem ez a dokumentumban kiderül. Portas úr. Portas úr. Csak egyet tudok érteni. Kezdeti megjegyzésével, miszerint, hogyha tíz évről van szó, akkor garancia kell a tényleges felülvizsgálatra. Két pillére van ennek. Az első, hogy legyen egy tartalék, öt kötelező százalékot javaslunk a tartalékra. Most 0,03-mal 0,03 százalékkal dolgozunk, ezért ez nagyon nagy tartalék lenne, amit az öt éves áttekintés után fel lehetne használni. Igaza van, politikai akarat kell a felülvizsgálat, az hiába van tartalék. Ami a szociális dimenziát, dimenziót illeti, a szociális alap legyen láthatóbb, de a szociális alap a kohéziós politika része legyen, ne legyen elválasztva a kohéziós politikától, de egynak egy láthatóbb része legyen. Eh, Andreasen asszony eh, a eh, költségek minőségét és hatékonyságát vizsgálja, ahogy szokta. A szék jelentése erre is kitér. Csak annyit tudok mondani, hogy 2010-ben idén csökkentjük egy milliárddal a költséget tehát jobb a ö, tervezés. Ez 2008-ban még 5 milliárd volt, ugyanez az összeg, tehát javulás tapasztalható. Hát senki se tökéletes, a kritikát elfogadom. Végül Salvador, mint mindig nagyon kedves volt, amikor megjegyzést tett, nagyon pozitívan, annyi alkalmunk van bilaterálisan ö, beszélgetni, hogy ö, most ö, nem is ö, válaszolnék. Köszönöm szépen az általános pozitív megjegyzéseket. Wenn es was Positives... Ha van valami pozitív a mai ülésben, akkor az jó, de a bizottságot hajlandók leszünk kritizálni is, hogyha megérdemli. Egy biztos, hogy most odafigyelt a bizottság arra, amit mondtunk. Reimer Bőgének nagyon-nagyon-nagyon Zerzer Kurce felszólalásra megadom a szót. Igen, köszönöm a magyarázatokat. Meg szeretném kérdezni, hogy az időtervvel kapcsolatban a jogalkotási javaslat ugye június végén jön majd, ha jól tudom, miután lezártuk a munkát, hogy a bizottság meg tudja nekünk mondani előre, hogy a nem jogalkotási eh, részvétel mikor kezdődik számunkra. Köszönöm. Eh, nem hagytam volna a biztos urat elmenni e kérdés megválaszolása nélkül. Én is feltettem volna neki. Tudhatjuk -e ezt már? Legkésőbb júniusban, 2011 júniusában erre sor kerül. Nem tudjuk, hogy májusban vagy júniusban. Majd a parlamenti jelentés után tudjuk ezt megtenni. Ha áprilisban megkapjuk, akkor májusban is lehetséges ez. De nem a formális, hanem az informális, a nem jogalkotási együttműködésre vonatkozott a kérdés, hogy akár már esetleg az év elejétől, vagy márciustól bevonnak minket a folyamatba. a következő pénzügyi időszakra vonatkozó első közlemény az első jogalkotási csomaggal együtt fog jönni. De nem tudjuk még, hogy melyik a jobb timing. Ezt még meg kell vizsgálnunk, ezt a kérdést. Köszönjük. Még hárman jelentkeztek szóra. Pajsz Berman, Bütekófer úr és McCarthy kolega. De, de, de komisár möchte jetzt entlassen. És a biztos úr akkor mehet, igen, kérdezte így test body language-el. Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk. Kellemes, hasznos ö, további üléseket kívánunk önnek a mai napra is, és majd mindannyiunk számára legközelebb. Tájsz, tiéd a szó. Köszönöm, elnök asszony. Én szerettem volna néhány kérdést föltenni a biztos úrnak. Én is. Hát most akkor egy üres székhez intézem a kérdésemet. Ha megnézzük ezt a szöveget, akkor az a gyaró merül föl bennünk, hogy ez mindenkinek ad valamit, de semmit nem ad igazán. Egy minimál szöveg ez, és ahogy maga Lewandowski úr is mondta, ez egy meglehetősen unalmas szöveg. Hát ebben egyetértek. Ha az EU 2020-as stratégiát úgy használjuk, hogy kritériumként tekintjük arra, hogy mi alapján fogjuk megítélni költségvetési ö, problémáinkat, akkor egyértelmű, hogy milyen fejezeteket kell finanszírozni az egyik legfontosabb fejezet a közös agrárpolitika. Ez 18%-a a kiadásoknak, és ez így összhangban van az EU 2020-as okos, fenntartható és nem kirekesztő növekedés gondolatából. Ezek a közvetlen kifejezések nem hatékonyak azonban, a munkahely teremtés, az innováció és az erőforrás felhasználás szempontjából. Jó lenne, hogyha a jelenlegi bizottság venni a bátorságot arra, hogy ö, lépne ebben az ügyben, mert egyfelől igaz, hogy a gazdálkodók egy részének valóban a felét adja a jövedelmének az EU támogatás, de másoknak meg egyáltalán nem jut ezekből a pénzekből. Sok ágazat, alágazatban, a zöldség, a gyümölcstermesztő ágazatban ez nincs így. Új mezőgazdasági stratégia készül, és a következő évek során is szükség lesz a gazdálkodókra, élelmiszerre, ö, ö, és örüljünk annak, hogy nálunk nincsenek olyan nagy természeti katasztrófák és sivatagodás, mint máshol. Tehát lesz még termesztés. Miközben az ágazatot átalakítjuk, a jövőre kell felkészíteni, ahogy az stratégia is tartalmazza, fenntartható, okos átalakításra a szükség a nem hatékony támogatások leépítésére, mások fenntartására. Az innováció mindig jól hangzik minden szövegben, de az, hogy a polgárok, a vállalkozások tényleg innovatívabbak legyenek, ahhoz egyszerűségre is szükség van, az eljárás egyszerűségére, az eszközök egyszerűségére. Felhasználó barát euróra van lenne már szükség, 50-60 év után olyanra, amely egyszerűsíti, harmonizálja a szabályokat, összevonja azokat az alapokat, amelyek hasonló célokat szolgálnak. Hogy kevesebb ajtón kelljen kopogtatni, hogyha valahova az ember el akar jutni. Ez is hozzátartozna a hatékonysághoz. Köszönöm szépen. Köszönöm, Tajsz. Ez mindenki másra igaz, hogy még ne, hogy szeretett volna még a biztoshoz kés, kérdést föltenni. Itt van még Léne igazgató úr, tehát a bizottságot képviselje valaki, és ő még válaszolhat is ezekre a kérdésekre. Bütikófer kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Nem a saját nevemben. A saját nevemben nem kívánok szólni, csak a zöldek nevében. Lehet még egyszer a zöldek nevében felszólalni, legyen úgy. Jó, feltették már az én kérdésemet. Ellen McCarthy következik. Értem, elnök asszony, hogy az igazgató is válaszolhat a kérdésekre, de jó lett volna még több embert fölvenni a listára, én kicsit nem örültem ennek. Jó lenne, hogyha legközelebb a biztoshoz is intézhetnék kérdést, mert most így lemaradtam a szocialisták és demokraták nevében. Na mindegy. Sok minden elhangzott már. Egy biztos, hogy ebben a dokumentumban megpróbál a bizottság olyasmire javaslatot tenni, amit lehetetlen volt eddig elgondolni. Eddig és most is az ambíció hiánya jellemzi a bizottságot, a kohéziós, még a kohéziós politika területén is, Világos, hogy nagy nyomás nehezedik a nemzeti kormányok részéről a koalíciós politikára. Valaha az Egyesült Királyság ö, is ebben a helyzetben volt. Nekünk ö, ö, de ha nem adunk mi több pénzt a regionális alapokba, akkor nem is lesz más. Mi lesz azokkal az elszigényedő régiókkal, amelyek más kategóriára alá tartoznak. Tehát amikor a bizottság új javaslatokat tesz, akkor a jelenlegi hatékony rendszereket föl kell számolni, és ahogy a kolléga is említette, a regionális alapokból kéne pénzt előteremteni. Lehet, hogy százszázalékos ez egyes területeken, más területeken viszont nagyon nagy a hatékonytalanság, és Tudjuk, hogy alulfinanszírozottságot okoz ez a finanszíros idősok végén is. Meg szerettem volna említeni a bizottság hat opció vonatkozó véleményemet is. Ők ezt okosnak, rugalmasnak és fenntartatónak nevezik. Nos, nekem az a benyomásom inkább, hogy a, a, az EU hozzáadott értékadó megközelítés lehet, hogy jó, mert látható és átlátható, csak az a baj, hogy ki fogja ezt támogatni. A, az áfa ugyanis regresszív adó, és új terheket ró a tagállamokra, és ezt senki nem fogja lenyelni a mai időkben, egy ilyen regresszív adót. És alapvetően pedig csalódott vagyok, ahogy a spanyol kollega is, hogy a bizottság gyakorlatilag elutasította a tranzakció adó gondolatát, többé-kevésbé, miközben a közleményében továbbra is azt állítja, hogy a pénzügyi eh, szférát nem adóztatják eléggé. Tehát jó, világos, hogy a, a, az FAT, az FAT is lehetséges lenne, az aktivitás megadóztató adó, de az Egyesült Királyságban most akkor egy újabb adó születik egy csomó meglévő adó mellett, tehát ez csak ártani fog a pénzügyi intézeteknek, és így végül mindenkinek. Tehát nem válaszolta meg a márciusban elfogadott állásfoglalásunkban felvetetteket érdemben, és jó lenne, hogyha a biztos reagálna, szerintem egyszer nem végezte el a házi feladatát, tehát jóval több innovatív gondolkodás lenne itt szükség ami a Eurobandokról elhangzott, elhangzott, hogy jó. De mikor fognak működni? Jó lenne a befektetőknek, a tagállamoknak, hogy infrastruktúrás beruházásaikat tudnák valamiből finanszírozni. Ez jó ötlet, de ezt viszont nem bontotta ki biztos úr. Szeretném látni, hogy az Eurobond mi mindenre lehetne jó, és milyen konkrét javaslatok egészítik majd ki. És még egy alapvető bajom is volt, a biztos úrnak szerettem volna mondani, de hát lehet, hogy a bizottság más képviselő is válaszolhat arra, hogy vannak tagállamok, akik ö, megszavazták a külügyi szolgálatot, a felügyelőhatóságokat elvekben egyetértettek. És akkor ezek a tagállamok akkor hogy akarják, hogy hogy lehet ezt, ezt kisebb költségvetésből megoldani. Jó, megy a duma, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, lehet is, de ilyen nagy dolgokat felvállalnak a tagállamok, aztán megmondják, hogy ugyanannyi pénzből csináljuk meg. A pénzügyminiszterek szépen visszakoznak, be akarnák fagyasztani az EU költségvetést. Hogyan valósítsuk meg ezeket a projekteket, hogyha nincs rá pénz? Tehát több tagállam ezt játsza, és ebből a játékból ki kéne zökkenteni őket. A tanácsnak, a bizottságnak kéne, a bizottságnak kéne megmondani ezt a tanácsi tagállamok felé. Ja, vielen Dank. Also zum letzten kann man einfach sagen, dass... Jó, akkor zárjuk le ezt annyiban, hogy végül is a bizottság már küldött nekünk egy módosító levelet, pont ami e három új ügynökség létrehozását illeti, és ebben éppen a megváltozott feladatokra hivatkozva kérik a több pénzt, tehát a bizottság már lépett. De ami Alin felszólásában engem is megfogott az az, hogy az európai egységes politikák végrehajtása esetén a tagállamok mindig visszakoznak. Bőge kollégának is igaza van, hogy amikor erről a pontról beszélünk, akkor ne lehessen elkenni a kérdést. Akkor már tényleg el kell kezdeni globálisan beszélni. A bizottság is, meg Reimer is más DJ-kre gondolt, amikor ugyanezt mondta, de éppen ezért van szükség a globális gondolkodásra. Ha Európáról gondolkodunk, akkor nem lehet csak a mi szintünkre, mi döntéshozási szintünkre redukálni a kérdést, hanem mindig a tagállamokkal együtt kéne gondolkodnunk, és ez emiatt ö, ö, bukott meg végül is a Lisszaboni stratégia. Nem azért, mert nem voltak jók a gondolatok, hanem a tagállamok nem hajtották végre, amit maguk vállaltak, sőt, kontraproduktív intézkedéseket hoztak, gyakorlatilag direkt lassították a folyamatot. És ez az EU 2020-szal is megtörténhet, hogyha a tagállamok végre nem állnak be a sorba, nem hajlandóak a nemzeti politikába átültetni ezeket a gondolatokat, és az európai keretet felöltöztetni szép ruhába. Ezt ugyan már elfogadták, és ebben megegyeztünk velük, a miniszterek erre rábólintottak egyszer, de hajlamosak a miniszterek, hogy ezt elfelejtsék, és ugyanez érvényes a regionális strukturális politikára. Ez meglehetősen nehéz ügy. Lehet, hogy nekünk is innovatívabbaknak kéne lennünk a jövőben. Általában véve azt mondani, hogy gondolkodjunk globálisan, anélkül, hogy a tagállamokat felszólítanánk ugyanerre, nem lehet szerintem sem nincs több jelentkező, akkor Léne úrnak adom meg a bizottság részéről a szót. Yes, uh, thank you. Uh... Köszönöm szépen. Szeretném uh, a képviselőket uh, megnyugtatni, hogy uh, minden kérdés, megjegyzés elkerül a biztoshoz, a kollégiumhoz, semmi sem vész el. Némi tisztázás azért szükséges, és ennek látnék neki, ami az új saját forrásokat illeti, és az opciók listáját. Nos, van egy kifejezés, amit talán félreértettek. A listán szerepel a pénzügyi ágazat megadóztatása. Nyilvánvalóan ez egy ö, olyan fejezet, ami ö, azt tartalmazza, hogy ö, a pénzügyi vállalatokat és a pénzügyi műveleteket is meg lehet adóztatni. Nem szabad azt feltételezni, hogy ez nincs rajta a listán. A pénzügyi tevékenységek is szerepelnek benne. A következő hónapokban a pénzügyi műveletek megadóztatását is, mint opció fogjuk tanulmányozni. Minden opció. Tehát félreértés lehetett itt. Egy ügyrendi kérdésem lenne, tudom, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban mit mondott. Nem azt mondta, hogy a tranzakciókra lesz adó. 20 éve várunk erre. Egyelőre ez nem mondható, hogy a bizottság javaslata lenne. Alá kell húznom, hogy semmi javaslatot nem tesz a költségvetés módosítás ezzel kapcsolatban. Az egyik opció a pénzügyi műveletek megadóztatása. Ezt tanulmányozzuk. Hallottam érdeklődve a javaslatot, hogy százszázalékos finanszírozás, elnézést, csak próbáltam reagálni a javaslatára, hogy százszázalékos finanszírozás legyen az EU költségvetésből a kohéziós politikában. Ezt a hatékonyság és az ellenőrzés témák után került erre szó. Ez megfelelő eszköz, hogy a, az EU, a bizottság, a felhasználja a rendelkezésére álló eszközöket. Tehát a társfinanszírozás a jó gazdálkodás része. Ez azt hiszem, azt mutatja, hogy másként is lehet nézni a dolgokat. További megjegyzéseket tennék. Először is az időzítéssel kapcsolatban. A végrehajtási problémák megmutatták, hogy nyilvánvalóan a jogi szabályokat korán kell elfogazni. Ugyanott tartunk, ugyanolyan ritmus követünk, mint 7 évvel ezelőtt, és azt láttuk a pénzügyi időszak elején, hogy nehéz volt a végrehajtás, mert a jogszabályalkotás nem volt elég gyors. A jogalkotók nagyon fegyelmezettek kell legyenek azzal kapcsolatban, hogy a keretet mikor fogadják el, és 80 jogszabály szükséges az önök részéről a következő két évben. Nagyon fontos, hogy mikor fogadják el a jogszabályokat. Azt hiszem, hogy ez is nagy a ma délelőtti beszélgetésnek. Végezetül egy megjegyzés azzal kapcsolatban, hogy nem szabad csak a pénzügyi keretet nézni, hanem a pénzügyi rendeletet is kell. A pénzügyi rendelettel kapcsolatos munka éppen most folyik, és meghatározza a következő pénzügyi csomag végrehajtását szabályozó szabályokat korai stádiumban tart a vita, de nincs vesztegetni való idő. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondhattam. Köszönjük mi is. Elin várja még, hogy megadjam neki a szót. El kell mondani azonban még, hogy ez az, ezek az adótípusok, új típusú adók és a kommunikáció még egy előző biztoshoz kötődik, ez az első történet, és az sem a saját eszközökről beszélve írta, vagy mondta ki ezeket, hanem egy levelében a pénzügyminisztereknek, vagy az Európai Tanácsnak, már nem tudom, a biztos úr annak idején már azt mondta, hogy a tranzakciós adó nem biztos, hogy a legjobb módszer. Bőge kolléga. A saját forrásoknál a fő kérdés az, hogy a bizottság, a parlament és a tanács közösen tudnak erről beszélni, és egyáltalán közös napirendet tudnak-e kialakítani. Ha eleve azt mondom, hogy ez a megoldás, akkor elidegenítem eleve a tanácsot, egyes tagállamokat, és ezzel a tárgyalást nehezítem meg, vagy lehetetlenítem el. Tehát nem lehet így hozzáállni a dologhoz, hogy mindenki mond egy ex egy megoldást, és utána még tárgyalni. A másik ö, igaz, hogy az időrend betartásától függenek az eredmények, de ha most megnézem az időtervet, most mindegy, hogy a Dán vagy a svéd elnökség alatt, de biztos ö, hogy most jóval korábban kezdtük a folyamatot, legalább egy évvel korábban, mint korábban, tehát azért nem értek egyet, hogy most ugyanott tartanánk, mint 7 évvel ezelőtt. A parlamentet végre bevonják a folyamatba, és nem lehet azt csinálni a parlamenttel, hogy odadobnak az utolsó pillanatban az asztalunkra egy anyagot. Tehát ne várja a bizottság, hogy a parlament nek kell gyorsabban működnie. Én tudom, miről beszélek. Magának a bizottságnak is van bőven gyorsítani valója. Én végigcsináltam az előző egyeztetéseket, és bizony a bizottság is nagyon sokszor késve jött elő a szövegekkel. És ami a pénzügyi tervezést illeti, párhuzamosan ö, ugye valóban szükség van ezekre a legislatív eszközekre, 60, 70 vagy 80, de mielőtt ezekről beszélünk, mind a 80 programot úgy kell előkészíteni, hogy új koncepció alapján, a kontinuitás, a változás koncepciója alapján, hogy ezek a programok gyorsabban lebonyolíthatók legyenek. Tehát át kell alakítani a működésüket is ha nagy nehezen ö, már egyszer megalapítottuk, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem, akkor ezeket a tanulságokat ne hajítsuk ki az ablakon, hanem építsük be a következő időszak tervezésébe, legyenek olyanok a programok, hogy gyorsan bonyolíthatók is legyenek. Ennyit még el kellett, hogy mondjak. Igen, azt hiszem ez valamennyiünk számára jó megközelítés. Salvador, parancsolj! Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy ajánlást hadd tegyek a bizottság irányába, amely aztán javaslattá is fog válni nem sokára részemről. Mindjárt egyetértünk abban, hogy a következő pénzügyi terv, ahogyan mindjárt elmondtuk, az Európai Unió 2020-as stratégiájának szerkezetét kell, hogy kövesse majd. Ugyanakkor az Európai Bizottság közleményében egy utalás történik a nemzeti átültetésre, azaz a nemzeti tervekre. Ez kötelező jelleggel ö, ö, történik-e vagy sem, nem szerepel az anyagban. Ha nem kötelező a nemzeti terv, akkor a bizottság nyomon követése hogyan valósul majd meg? Európai Bizottsági szintről, szemszögből. Nehezen tudom elképzelni, hogy a célkitűzéseket a tagállamok betartják, és a gazdasági kormányzás keretében ezen fél év során az Európai Bizottság értékelése, nemzeti költségvetésének er, értékelésekor azt is pontosítani kellene, hogy most kötelező vagy nem az ilyen nemzeti tervek ellenőrzése, és hogyha igen, akkor milyen módszerrel képzeli el az Európai Bizottság, hogy betartassa a tagállamokkal a nemzeti tervezőkben szereplő kötelezettségek megvalósítását. A 2020-as stratégia csak így lehet pozitív. Nyilván ez igaz. Remélem, hogy a bizottság majd az európai szemeszterbe behozza ezeket a gondolatokat, ez mind összefügg, és ha ez nem sikerül nekünk, hogy a 2020-as stratégiát a tagállamokon behajtsuk, mégpedig megfelelő prioritási szinten, akkor az összes pénz, amit ebbe a stratégiába mi beleteszünk, mert úgy döntünk, gyakorlatilag elveszett pénz. Önmagában az Európai Uniós pénzek önmagukban nem képesek eredmény generálni, csak akkor, hogyha melléjük van téve a tagállami pénz. A globális szemlélet jegyében, ha már itt tartunk. Akkor senki több harmadszor? Akkor ezzel a hármas, négyes napi rendi pontokat letudtuk, az ötöset pedig már korábban. Na mi, legalább hatékonyak vagyunk, jól bánunk az idővel ha mindenki más nem is. Az eredeti hármas napi rendi pont ról azonban még lehet valamit beszélni. Az EU 2020-as stratégiáról, legalábbis a mi megközelítésünkről, de hát végül is erről volt már szó. Nem tudom, az előadó kíván külön erről beszélni. Én úgy éreztem, úgy gondoltam, hogy szávador, hogy le tudtuk ezt, de az is lehet, hogy te még szeretnél külön a hármasról beszélni, az inputokról, nem? Tudom, hogy itt még munkadokumentumról nem beszélhetünk, ezt majd a meghallgatás után fogjuk kiadni, akosan csináljuk ugyanis a dolgainkat. Az előkészítő ülésen azt hallottam, hogy te, Salvador, szívesen összevonod a két témát, az EU 2020-as, tehát már részét képezte az eddigi megbeszéléseknek, de ha azt mondod, hogy külön is kell beszélnünk róla, akkor megejthetjük ezt. Ha lemondasz róla, akkor le tudnak is tekinthetjük. Eh, la verdad es que... Köszönöm, elnök asszony. Való igaz. Az a tény, hogy a költségvetési egyeztetés, valamint a bizottsággal való találkozás egybe esnek. Ugyanakkor az is igaz, hogy valahol szinte a Sure Bizottságban itt ezt a munkadokumentumot a 2020-as stratégiáról kialakítjuk. Azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy a bizottság anyaga rendelkezésünkre áll, az az anyag, különböző javaslatokat tartalmaz a pénzügyi tervre, valamint az EU 2020-as stratégiárára vonatkozólag. Talán most túl korai lenne, és a mai vita is ezt eh, látszik alátámasztani, túl korai lenne tehát végleges gondolatokat megfogalmazni, de a különböző szereplők és felszólalók vitán elhangzott gondolatait is beillesztem majd ebbe az anyagba, így az Európai Bizottság felszólalásaiban elhangzottakat is, valamint a képviselőtársaim gondolatait is. Ma ennyit tudok csak elmondani. Komoly előre lépés történt a témában, jól dolgoztunk, az biztos úrral való vita, ugyanis a 2020-as stratégiáról szólt és ennek kihatásairól a soron következő pénzügyi tervre. Nincs más hozzá teendőm. Köszönöm. Van-e bárkinek akkor még mondandója? Nincs. Akkor a hatos pont kapcsán kérdezem ugyanezt, hogy van-e még az egyéb kérdések között bármi megtárgyalandó dolgunk. Ha nincs, akkor azt Krisztán már csak elmondani, hogy november 22-én lesz a következő ülésünk Strasbourgban, 19-től 21 óra 30-ig, ez egy hétfői nap. És köszönöm a megjelenést. Hamarosan úgy is találkozunk más bizottsági üléseken, úgyhogy egyelőre csak jó étvágyat kívánok mindenkinek. Abszolút. Pillanat a szavazásról mi van?